a tévén is, egy adott csatornán. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy Szilvia Costa is ott volt, és Isabel Durand, és jó magam is Velencében jártunk, és már megnéztük ezt a három filmet, találkoztunk a színész akik szeretik a filmeket, Felkértünk Európában, meghívtuk őket Velencébe, megnézhették a filmeket, egymással beszélhettek, valóban 27 különböző nemzetiségű fiatal volt, és eszmét cseréltek, valóban igazi európai hálózattá vált ez. Az elmúlt évben is 27 fiatalt, ebben az évben is 27 fiatalt hívtunk meg, és ezek valóban olyan fiatalok, akik egymással továbbra is kapcsolatban maradnak, és a filmeken keresztül, a parlament szerepelásán keresztül felfedezik az európai elképzelést. Beszéltünk velük, és megpróbáltunk minden kérdésükre válaszolni. Ez valóban jó volt. Még egy második dolgot szeretnék elmondani. A Robert Bosch alapítványjal megállapodtunk abban, hogy a 27 EU-ból származó fiatal mellett jövőre a nyugat-balkán országaiból is meghívnak fiatalokat. Tehát 35-34 fiatal lesz ezen a találkozón, és Európáról fognak vitázni. November 15-én, 16-án a Luxdíj átadása előtt találkozunk újságírókkal, szemináriumot tartunk ezekkel az újságírókkal, a filmek rendezőit is meghívjuk erre a találkozóra, és mindenkit meghívunk, akik valami, valamit tudnak mondani erről a témáról. A mozi, a filmek lesznek a téma, és ugyanezen a napon lesz az átadó, és utána pedig szavazunk majd Boris jelentéséről a plenárison. Ennyit szerettem volna elmondani a Luxdíjról. Holnap mindenki megkapja a meghívót. Kérem, járjanak elő jó példával, menjenek el a kollégáikhoz, mondják el a kollégáikhoz, miről van szó. És elég nagy a zsűri, sok, ezzel a nagyobb zsűri, amit valaha egy film díj kapcsán láthattunk. Benarab Áltú, asszonynak van egy kérdése, tessék. Si, euh, juste une question. Euh, oui, merci. Igen, köszönöm szépen. Mm, igen, egy kérdést szeretnék föltenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan választották ki a fiatalokat, akik ellátogatnak majd ide? Euh, a fiatalok, szere Európa Színe Európa választotta ki, mindenfajta moziba volt egy pályázat, a fiatalok erre jelentkeztek, és utána hívták meg őket. Tehát a jelentkezők közül választották ki bizonyos kritériumok alapján, az alapján, hogy mennyire elkötelezett a filmek irányába. Nincs befolyásunk erre az eljárásra, de a Színe Európa végzi ezt a eljárást, és ez így is fog maradni. Rendben, akkor nézzük a napi rendünket. Az első napi rendi pontunk az a szavazás lesz az Európai Örökség címről. Eléggé egyszerű ez, ki, ki támogatja ezt. Egy pillanat, az EPP-nél egyel többen vannak, sőt kettővel többen vannak itt. Skoria e, úr, ketten nem szavazhatnak. Most már rendben van? Oké, okay, minden meg van szervezve legyen ilyen szervezet is. Akik nem szavazhatnak, azok nem szavaznak, de itt lehetnek. Ez valóban fantasztikus. Gratulálok az EPP-nek. Nos, akkor szavazzunk. Ki támogatja ezt a jelentést? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Nem szükséges. Rendben. Akkor egyhangulag ezt elfogadtuk. Palegedeli asszonynak és az elnyék jelentést többeknek gratulálok. Következik. Nem volt valóban ez annyira egyszerű. Ez nagy csata volt a tanácssal, és többé-kevésbé nyertünk. Az európai mozi a digitális korszakban Boris úr jelentése. A probléma az az, hogy még még mindig vár a gyermekére. Megyünk together with his wife, that's a baby. Tehát arra várnak, hogy megszülessen a gyerek, a feleségével együtt erre várnak, nem tud itt lenni, ezt teljes mértékben megértjük. Itt van a szavazólista előttünk. Van-e bármilyen megjegyzés? Előzetesen nincs. 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 35-ös mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ezzel megintem a szavazást. The vote is closed. A szavazást lezártam. 25-15 arányban 8 tartózkodással elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, ugyanezzel a többséggel elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 44-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 45 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva fogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva 47 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 49-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette, ez okafogyottá vált, 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 55-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 56 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 59-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 66-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 67-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 68-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 69 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom, 11 12 arányban elfogadtuk. 70 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 72 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Ezt elfogadtuk 16-12 arányban. 73 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 74-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva 75-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette. Igen. Ellenet tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 12-16 arányban elutasítva 80 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 81-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 95-ös mellette, ellene. 95 mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 96 visszavonták, 97 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 15-13 arányban. 98 mellette ellene tartózkodják, elfogadtuk, 99 as visszavonták, 100 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 101 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 102 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 105 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 110 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 112 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 114 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 115 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 116 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 113 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 60, 117 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 118, a francia verzió, a referencia verzió mellette, ellene. Ezt elnyőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 12-15 arányban elutasítva, 119 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 120 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezártam. 14-13 arányban elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom elutasítottuk. 12-16 arányban 122 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 126 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 125 itt semmi nincs, nem csatás az angol verzióra, amit mellette, ellene tartózkodik, elfogadtok, 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtok, 129 részekérti szavazás első rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a második részt, a szavazást megnyitom. Most. Lezártam. 12-16 arányban elutasítva 130 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 131 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 132 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 133 részenkéti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 135-ös mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 11-16 arányban elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 137-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 138 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 140-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 141-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 142 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 144-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 146 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. 15-11 alányban elfogadtuk. Most következik eh, a 149-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva a 150 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 12-16 arányban elutasítva 151 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 152 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 154 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 153 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 155-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 157 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 158 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 159 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 160 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 161-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 162-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 163 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 164 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 165 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 167 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 166 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 168 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A 168-asról a szavazást lezártam. 9-19 szerelmon elutasítva. 170 mellette ellen eltartózkodik. elfogadtuk. 170 tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette ellen eltartózkodik. elfogadtuk. 172-es mellette ellen eltartózkodik. elfogadtuk. 173 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 174 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 175 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 176 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 178 mellette, ellene tartózkodik, elfogadott 179 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 180 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 181-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 182 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 183 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, szavazást lezárom, 14-14 arányban elutasítva 184 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 185-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 180, 187 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 188 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 189 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 190 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 191 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 192 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 193 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 194 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Für euch ist das alles Gymnastik und ich strapaziere meine Stimme. 195. 195 mellette, ellene tartózkodik, 196 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hat mellette ellene a a fogyottá vált. Hetes mellette ellene ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a hetest illetőleg. Szavazást lezártam. 14-13 arányban elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 15-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva 16 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 17-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk 18-as mellette, ellenőrizzük a 19-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, 15 11-15 van 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26 mellette ellen tartózkodik, elfogadtó, 26-es mellette, ellen tartózkodik, elfogadtó, 28-es mellette, ellen tartózkodik, elfogadtó, 29-es mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk, 30-es mellette, ellen tartózkodik, elutasítva, 31 mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk, 32 mellette, ellen tartózkodik, elutasítva, 33-as mellette, ellen tartózkodik, elutasítva egy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Imkó vélemény, egyes Imkó, ezt lehet együttesen, egy-kettő-három-négy-öt egy mellette, nem, nem lehet. Most akkor emellett mi ellen vannak? Akkor az egyes következik, egyes. Egyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. És most már támogatja ezt? Csak, csak, mag, csak maga nem, Mikáltki úr? Ő nem támogatja ezt? Okay, five in favor. 5-ös mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk, 6 mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk, 7 mellett ellene tartozkodik, elfogadtuk, 8 mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, és így tovább 9-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 10 mellette, 11 mellette, 12 mellette, 13 mellette, Úristen! És most akkor következik az végső szavazás, a szavazást megnyitom. Köszönöm, lezárom. 28-0 mert Hihetetlen, még állsz ki, úr, mi történt? Very much. Thank you, Boris. I hope you will have a good kick. We have a good vote. Thank you. So, jetzt kommen wir zu... Most akkor következik a Hannibal jelentés. Nagyon nehéz most a dolog ma. Maybe this is Hannibal the story of the floor compromise one no. and 45. Why not? Any... So, uh, I, was told I should give the floor to Mrs. Azt mondták, hogy adjam meg a szót Hannibal asszonynak, illetve Skuria asszonynak az egyes kompromisszum kapcsán. Minden világos? Well, As, as far as I'm concerned, it, it... Ami engem illet. Szerintem a szavazati listához kéne ragaszkodni. Skuria úrnak van egy módosítása, és úgy érzi, hogy ez nincs benne a kompromisszumban. kompromisszumban. Szerintem azért mégiscsak a szavazólistához kéne ragaszkodnunk. Az egyes kompromisszumról egy- egyébként szó, hogyha ezt elfogadjuk, akkor semmi különös nem történik, viszont hogyha nem, akkor nyilván a módosításokról egyenként szavazunk. Tehát szokásos eljárás. Szkúrja úr. Nos, ugye a 40 ötös módosításról van szó. Ez egy kiegészítés, a szöveget kiegészíti. Az egyelő esélyegyenlőség garantálásáról van, van szó, hiszen itt egyenlőségen alapuló társadalmat próbálunk építeni, de szerintem a, mindenképpen ki kell, emlék, ki kell emelni azt is, hogy nem csupán egyenlőségről van szó, nem egyenlőségen és diszkriminációmentességen alapuló társadalmon, hanem az érdemeket is ki kell emelni. Erre kértek a szocialisták, hogy ezt mindenképpen hangsúlyozza. So, Ron, uh, you want to say something? No, we don't make, we don't... Szeretne valamit mondani? Nem csinálok most erről vitát. Márko, Tehát akik, akik a 45-ösről szeretnének szavazni, azok az egyes kompromisszumot kell, hogy ellenezzék. De ez Kuria úr is vonakodik, tehát lehet, hogy át kellene gondolniuk. Maga felteszi a kezét, mert ez az ön módosítája, és önnek kell tudnia, hogy most itt támogassuk-e vagy sem. Tehát önre hagyom ezt a kérdést. Akkor kezdjük is. 26 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 27 mellette, ellene, tart, ellenőrizzük ezt, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 17-11 arányban elfogadtuk. 28 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom szavazás lezárom. 15-14 arányban elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 26-os ample mell- Első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva a második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, még egyszer. 33 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk kettes ample mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös mellette, ez okafogyottá válik? Rendben. Akkor 36 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 11 ezer arányban elutasítva 37 mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es, 38-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk 40-es mellette. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást, melyet a 40-essel kapcsolatban. Szavazást lezárom. 13-10 teremben nem tudtuk. 42 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 28 arányban elfogadtuk. 48, 48 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 49 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítottuk. 54-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52 mellette, ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. 52-es Mari Verzsia a szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom. 14-15 arányban elutasítva. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 14-14 arányban elutasítva 57 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 62 62 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, 63 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, 64-es mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, 65-ös mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, 66 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, 67-es mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk, Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Még egyszer. Nem tudod szavazni? 10-10 arányban elfogadtuk. 70, 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Szóbeli módosító 1 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 89 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom a 89-essel kapcsolatban. Szavazást lezárom. 15 ezer van, mind elfogadtuk, 90 mellette, ez okafogyottá válik, elnézést, 91-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 92 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 93 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 95 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 96 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodik ellenőrizzük a 99-est, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. 16-13 arányban elfogadtuk 100-as, ezt elfogadtuk 102, 102 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 104 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a 106-osról. A szavazást lezárom. 15-13-ban elfogadtuk, 107 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk hármas szóbeli mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 110 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 111 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 112 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 113 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 5 kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 119 mellette, ellene 119 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 4-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Nem vagyok abban biztos, hogy a szocialisták velünk együtt szavaznak. Oké, okay, rendben. Akkor a 11-es következik, 11-es ebből mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 126 két részben első rész mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik ellenőrizzük a második részt, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk 18-10 arányban, 127 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 129 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 130 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 131 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Szavazást lezárom. 15 11 arányban elfogadtuk. 132 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 133 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 134-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 135 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 138 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 136 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 139 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 140 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 141 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 143 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 144-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítottuk 146 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 146-ost, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, 15-13 arányban elfogadtuk, 147 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a 147-essel kapcsolatban. Szavazás lezárom. 17-11 arányban elfogadtuk, 148-as mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 151 mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 152 mellette, ellenet tartózkodik, elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazás, megnyitom a 153-asról, a szavazást lezárom. Elutasítottuk, 154 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 155-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 156-os mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 160 mellette, ellenel tartózkodik, elutasítottuk 159 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk 158 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk 161 mellette, ellenel tartózkodik, elfogadtuk 162 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 164-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 168 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 169-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 170 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 171 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 172 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 173 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 173-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk 19 arányban 174 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 175 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 176 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 177 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 178 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös szóbeli mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100, 8, a 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 10 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 11 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadva 16 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 17 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 19-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 19-es, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, 15-13 majd elfogadtuk, 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 5-ös Ample mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 24-es mellette, ez okafogyottá vált rendben, akkor 1-2 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ample, ample, hát ez szörnyű, mondja az elnök asszony. So, eins, split vote, erster Teil. Részlekéti szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodik, elutasítva négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hetes mellette, ellene tartózkodik, elnőrizzük a hetest, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 18-11-ben elfogadtuk, Ample 8 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 10 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös jönti szavazás első rész, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 16 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 17-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 21-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 22 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 23-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A 23-ast, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-12 arányban elfogadtuk 24 mellette, ellen tartózkodik, ellenőrizzük a 24-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 14-11 arányban elfogadtuk. 25-es 25-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 33 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 37-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 38-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 38-ast, a szavazást megnyitom. 18 kilenc arányban elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 41-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, a 43-asról lezártam. Elfogadtuk 17-10 arányban. 44-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, lezárom. 15-10 arányban elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást. Megnyitom, lezárom. 11 ben elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. A végső szavazás következik, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 24 egy arányban, 25 egy arányban elfogadtuk. Ez jó eredmény, Hannibal Aston. Shadow Rapporteur as well. Mein Gott, das ist ja heute furchtbar. So, I hope it will go a little bit faster now. Remélem, most már kicsit begyorsítunk. Lockegard jelentés. Szeretném valamit mondani? Well, um, talán egy szót az az örömteli, örömteli bejelentélni valóm, hogy nagyon rövid lesz és egyszerű ez a szavazás, semmilyen gond nincsen. A szobeli módosításról bizonyára hallottak, már Pália Deli asszony módosításáról van szó, ettől eltekintve minden tökéletesen rendben van. Köszönöm, kezdjük is egyes módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. Kettes mellette, jelenen tartózkodik, Előrizzük a szavazást, megnyitom, a szavazást lezárom. 13-14 arányban elutasítva. Egyes szóbeli mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk négyes. folyottá válik? Menjünk a négyes mosdóra. Kivételesen most jól tudtam, mondja az elnök asszony. Négyes mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Öt részlegéri szavazás első rész mellett ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 8-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 9 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 10 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 11-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást, megnyitom a 13-asról. A szavazást lezártam. 12 van elutasítva, 14 mellette. nem tartózkodik, elfogadtuk. A végső szavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 25-2 arányban, most boldog lehet, Lokegárd úr, köszönöm szépen. Mindig nehéz munka ez. Migelszki jelentés következik, kíván-e szólni? Nem? Akkor kezdjük is. Egyes módosító mellette ellene, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Rátérünk a kettesre mellette. Ellen. Angenom. Fia. Elfogadtuk. Négyes mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom az ötössel kapcsolatban. Lezártam. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 25-ös két részben, első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 26 mellette, ellene ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk, hát nem volt látható a kezek alapján. 23 6 arányban. 27-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 32-es, a szavazást megnyitom, lezárom, elfogadtuk, ez sem volt látható, 33 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 37 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 38-as mellette, ellene ellenőrizzük a 38-ast, a szavazást megnyitom, lezárom. 18-10 arányban elfogadtuk. Szákhelyasszony mert egyszer a jobb oldal, egyszer meg a bal oldal van. Igazán tényleg középen van, mint hogy általában a liberálisok. Ötös kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük. Szavazunk az ötös kompromisszumról, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 45 mellette ellene 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva 46 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 26-2 arányban gratulálok Lokkegárd úrnak. Nos, akkor ennek a szöngyakorlatnak vége.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 perhaps I have it here. I will get you another copy, don't worry. It's a Forsprung. Yeah, do you have it? Use mine, yeah. use mine. Yeah, fine. Okay. Ich darf äh, zu unserer, beinahe sagen, intelligenteren Übung jetzt zurückkommen. Rendben, akkor äh, térjünk vissza a szakbizottságunk izgalmasabb munkájához, hiszen majd nagyon érdekes meghallgatásra kerül sor a európai felsőoktatási területtel kapcsolatban. A jelenlegi helyzetet fogjuk elemezni. Nagyon is időszerű ez, hiszen a bolonyai folyamatot értékeljük, illetve a bizottság közleményét. Ezen kívül lehet, hogy emlékeznek önök közül egy páran arra, hogy 2008-ban saját jelentésemről vitáztunk, ez Bolonya témáját karolta fel, és a plenárison is szavaztunk róla. Ez azt jelenti, hogy jó pár év eltelt azóta, és most a fejleményeket fogjuk értékelni. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt három évben némi fejleményeknek lehetünk tanúi, Azonban a bolonyai folyamat fő célkitűzése, melynek célja egy európai felsőoktatási térség létrehozása volt. 2010 volt a célkitűzés, illetve a mobilitás növelése. Azt hiszem, hogy ezt leszögezhetjük. Nagyon sok területen a hallgatók, a diákok nehézségekben, nehézségekben ütköznek, tehát leszögezhetjük, hogy nem valósult meg a mobilitás. A tantervekben nagyon sok változtatást eszközöltek, azonban az oktatók ehhez nem szoktak hozzá, és nem döbbentek rá arra, hogy a diákokra kell összpontosítaniuk, ez a feladatuk, illetve arra sem jöttek rá, hogy mennyire fontos az, hogy tanít, tanulni tanítsák meg a, a tanulókat, a hallgatókat, és ne csak tényekkel tömjék tele a fejüket. Ez a véleményem, és ez az információ származik a hallgatóktól, illetve az oktatóktól, és most pedig a bizottsági közleményről fogunk beszélni, amely a foglalkoztathatóság, a növekedés, modernizálás célkitűzéseit próbálja megvalósítani az Európa 2020 stratégia keretében. Egy-két évvel ezelőtt Schmidt Pál egy jelentést készített ebben a témában. Az egyetemek, illetve a gazdaság kapcsolatát vizsgálta. Ez mind szépen illik az új gondolkodásmódban. És van valami, amit nagyon is üdvözlök ezen a területen, ez pedig az, hogy a bizottság megragadta a kezdeményezést, és egy közleményt adott az Európai Parlament számára. A bolonyai folyamat esetében nem ez volt a helyzet, akkor egyszerűen félre vonult a bizottság. Miközben a tanács egy kormányközi megállapodást hozott tető alá. Természetesen használta a bizottsági eszközöket a tanács, hiszen nem volt sok választási lehetősége, de igazából rossz döntéseket hozott, már ami a bolonyai folyamatot illeti. Most azonban a bizottság egy jobb megközelítést alkalmazott, és egy közleményt adott közzé. Természetesen szorosan együttműködünk a bizottsággal, és megpróbálunk nyomást gyarakolni a tanácsra, hogy erőfeszítéseket tegyenek, hiszen a szép szavak most már nem elegendőek, tettekre van szükség. Ezért nagyon is hálás vagyok, hogy lehetőségünk nyílik erre a mai meghallgatásra, hiszen szakértőkkel beszélhetünk, nagyon sok országból érkeztek ők, nagyon sok intézményből. Az első Giuno Luzzatto úr, aztán Jerry O'Sullivan, látogat e hozzánk eh, Írországból. Eh, Professzor Markó Matilla, Finnországból, Michel Főtri, aki az élet eh, hosszan tartó tanulással foglalkozik. Tehát ők az, az előadóink. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, uraim. Ah, hölgyek nincsenek is közöttük. Nem baj, azért üdvözlöm Önöket. Tehát örülünk, hogy eljöttek, köszönjük szépen, hogy reagáltak a meghívásunkra, illetve itt van a jelentéstevünk is, Belinger úr. Mindannyian üdvözöljük ezt a mai lehetőséget, hogy alaposan, mélyrehatóan megvizsgáljuk ezt a témát. Az első prezentáció A szakértők gondolom tudják, hogy 10 perc áll rendelkezésükre, ez nem nagyon sok, de hát képviselőként mi általában három percet kapunk és tehát 10 perc alatt rengeteget el lehet mondani. Remélem, hogy átfogó képet nyújtanak majd a helyzetről, ezután kérdések és válaszok következnek, majd minden szakértő ismét kap körülbelül 5 percet arra, hogy választ adjon a kérdésekre. Ezen kívül a bizottságnak is lehetőséget nyújtunk arra, hogy elmondja a véleményét, és hogyha itt van a lengyel elnökség, igen, itt vannak őket, és üdvözöljük, akkor ők is szót kapnak. Aztán lesz egy technikai megjegyzésem. Arra kell emlékeztetni önöket, emlékeztetnem önöket, hogy az interneten is követhetik ezt a mai ülést. Ez azt jelenti, hogy a képviselők az irodájukból is követhetik ezt a mai ülést. Ezen kívül mindenkit arra kérek, hogy használja a mikrofonját, amikor azonban befejezi a hozzászólását, kapcsolja ki a mikrofont, és így követhető lesz majd a ülésünk. Üdvözlöm a lengyel államtitkár helyettes urat, illetve András Kukovics urat, a Felsőoktatási Minisztériumból. Remélem, hogy Adam Tucson úr Director General Education and Culture, Higher Education and Erasmus Unit. So, now we... És uh, itt van közöttünk, üdvözöljük őt, és most pedig az első előadónak adom meg a szót, Luzátó úrnak. Tessék, öni a szó. Please. Thank you. I'm quite uh, honored to be here. <laughs> so I... Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Kezdődik a 10 perc, úgyhogy csapjuk bele. Nos, az elmúlt, az elmúlt miniszteri találkozónak az eredményeiről szeretnék beszélni, amelyre nemrégiben került sor Lövenben, illetve Luvellanövben. A bolonyai folyamat első évtizedének végén járunk, illetve az európai felsőoktatási térség kialakulásáról beszélhetünk, tehát az első, most kezdődik az első évtizede ennek. Ez tehát a kontextus. A löveni Luvella növi kommuniké szeretnék beszélni, el szeretném mondani, hogy pontosan mit, mit mond ki ez a kommuniké, de arról azokra a kérdésekre nem fogok kitérni, amelyekről más előadók majd beszélnek részletesebben. Tehát az élethosszígtartó tanulásról, a mobilitásról nem beszélek, illetve arról, hogy az európai kutatási térséggel mi az összekapcsolódási pont, hiszen az utánam következő előadók majd tárgyalják ezeket a témákat. A löveni kommuniké gondolatairól beszéljünk tehát. Kezdjünk talán a költségvetéssel vagy finanszírozással. Ezzel kapcsolatban egy fontos mondat itt. A közfinanszírozás a legfőbb prioritás, hiszen ez garantálhatja a fenntartható fejlődését az autonóm ö, oktatási intézményeknek, illetve ez garantálja az egyelő hozzáférés. Ez egy nagyon fontos mondat, és már a berlini kommunikében 2003-ban szerepelt az, hogy a felsőoktatás közjó, és ezáltal a köz feladata, hogy ezt megteremtse. Ezt nem mindenki így gondolja. Vannak olyanok, akik piaci felfogással közelítenek a felsőoktatáshoz. A bolonyai folyamat így kezdődik tehát, ez jellemző a finanszírozás, illetve a egy, egyenlőséget, az átlát, a, a, egyenlő hozzáférés. Nos, a szociális dimenzió is fontos része a röveni kommunikének, ez is már korábbi kommunikékben is szerepel, a bolonyai folyamat első évtizedében ez többször felmerül, de ezen a területen azt gondolom, hogy sajnálatos módon még váratnak magukra, magukra a megfelelő eredmények. Itt egy ábra az Euridikéből vettem ezt ki. Lát, az, lát, azt mutatja ez az ábra, hogy ö, kik azok a diákok, akik ösztöndíjat kapnak, kik azok, ö, melyik országokban kap a többség ösztöndíjat, vagy a kisebbség, illetve ö, melyik ország az, ahol a többség ö, tandíjat fizet, illetve ahol a kisebbség fizet tandíjat. Láthatjuk, hogy az országok többségében kevesebben kapnak ösztöndíjat, és többen fizetnek tandíjat. Ennek az ellenkezője is jellemző, ahol a kisebbség fizet tandíjat, és a többség pedig ösztöndíjat kap. Látható tehát a szociális dimenzió, itt még sok javítani valóban. Mint említettem, nem fogok beszélni az élethosszígtartó tanulásról. Nézzük a foglalkoztathatóságot. Nyilván a nemzetközi válság felsőoktatásra is hatással van, de azt mindenképpen el kell mondani, hogy a BA, tehát a bachelor fokozat, az alapképzés valamilyen képen meg kellett változtatni. Sok országban ez újdonság volt, mások ezt már évtizedek óta alkalmazták. Winkler úr Bécsben, amikor is egy ünnepi konferencián emlékeztek meg a bolonyai folyamat lezáródásának tizedik évfordulójáról. Nos, Winkler úr akkor azt mondta, hogy a bachelor, az alapfokozatot mindenképpen egyfajta mérföldkönekkel tekinteni, és nagyon fontos az, hogy minden tagállamban, minden államban, országban használják is ezt a, ezt a fokozatot, hiszen hogyha ha egy országban nem használják ezt a fokozatot, tehát nem lehet vele elhelyezkedni a munkaerőpiacon, akkor nyilván más országokban sem fogják azt használni. Ez prioritásnak, prioritásként kell, hogy kezeljük majd a következő évtizedben. Amiről most beszélek, ezek a legfőbb prioritások az elkövetkezendő évtizedre nézve, és mint említettem, ez a lőveni kommunikében olvasható. Folytassuk. Még egy nagyon fontos dolog, elnök asszony is említette ezt a bevezetőjében. Arról van itt szó, hogy sok tennivalónk van még annak azon a területen, hogy az egyetemi oktatók ne pusztán a tankönyveket próbálják meg bevasalni a gyermekeket, tehát nem az a lényeg, hogy az a oktatók előadásainak mi a pontos tartalma, hanem az a lényege a felsőoktatásnak, hogy mit sajátít el, mit tanul meg a diák. Ez segíthet a mobilitásban, és ez segíthet a elhelyezkedhetőségben és a foglalkoztathatóságban is. Aztán a kreditrendszer, az ECTS, e a standardizált iránymutatók segítik ezt a folyamatot, de azt gondolom, hogy ez végül is csak papíron létező mutatók, Sajnálatos módon nem minden egyetemi oktató, egyetemi tanár fogadja ezt el. El kell érni azt a különböző intézményekben, hogy ezt interiorizálják, többet kell tenni annak érdekében, tehát ahogy ezt az elnök asszony is mondta az elején németül, amit nem biztos, hogy jól értettem, tehát uh, annak érdekében, hogy jobban föl legyenek készítve arra az egyetemi oktatók, hogy uh, diákközpontú legyen az oktatás. Tehát pedagógiai képzést is kell kapnia az egyetemi oktatóknak, és így lesz teljes az oktatás, arra is föl kell készülni, hogy hogy lehet új módszertannal segíteni az ismeretek átadását. Yeah, uh, presentation about lifelong learning. A lifelong learningről az élethosszig tartó tanulásra majd még hallunk. Here we are. Yes. Uh, so uh, not nothing more about uh, mobility. Ennyit a mobilitásról, semmi újdonság itt. A prioritások. Elnézést kérek, van itt egy olyan slide, amit nem tudok megmutatni, egy olyan dia. A tantervek rugalmasságáról szeretnék beszélni, ez egy alapvető eszköze a mobilitás, illetve az élethosszig tartó tanulás megvalósításának. Hogyha nem lehet úgy alakítani a tanterveket, hogy az illeszkedjen az egyes diákok szükségleteihez, akkor nyilván nehezen megvalósítható az élethosszig tartott tanulás, illetve a mobilitás is. Ez is olvasható az említett kommunikében. Tehát itt eszközökről is van szó, nem csupán célkitűzésekről. Az alapvető eszközök között szerepel a jobb adatcsoportosítás vagy adatszervezés. Ugye nagyon fontos az, hogy függetlenül ö, eredményekkel lehessen vizsgálni, független mutatókkal lehessen vizsgálni a bolonyai folyamat eredményét. Ezt az értékelést azonban nem sikerült megfelelően hatékonyan megszervezni, mert nem volt megfelelő adat, nem állt megfelelő homogén adat rendelkezésre. Tehát ezt még lehetne javítani, lehetne az Európai Uniónak, vagy az Európai Bizottságnak lehetne ez a legújabb célkütőzése, hogy egységesítse az adatgyűjtést. Ne országfüggő legyen. Vannak olyan országok, ahol nehézségekbe ütközik az egyetemektől a megfelelő adatokat összegyűjteni. Ezt kéne valahogyan megszervezni. A következő évtized szólhat erről is, hogy jól mérhető és jól értékelhető eredményeink legyenek. Aztán a következő dolog, többdimenziós átláthatósági eszközök. Itt arról van szó, hogy rangsorolni tudjuk az egyetemeket és felsőoktatási intézményeket. A rangsorolásnak igenis hatása van az egyetemek oktatási politikájára. Nos, a jobb a, a, egyetemekhez való hozzáférés, tehát a szociális dimenzió is fontos eszköz, de mint említettem, a rangsorolás sem figyelmen kívül hagyandó. Aztán a azt gondolom, hogy nem csak a kutatás, nem csak kutatási szempontból lehet rangsorolni az egyetemeket, hanem más szempontból, és itt még egyszer utalok a szociális dimenzióra. Aztán el kell mondjam azt, hogy sajnálatosnak tartom azt, hogy a különböző felek, szereplők között nincs megfelelő koordináció. Például az Európai Unió és a tagállamok közötti koordinációt hiányolom. Például a minősítés jelenleg két keretben folyik. Az európai minősítésű, minősítési keretet, egy minősítő keretet azért találták ki, hogy az élethosszig tartó tanulást tudjuk valahogyan kezelni, de létezik emellett a Dublini, léteznek a Dublini mutatók, ahol a 6-os, 7-es, 5-ös, 6-os, 7-es szintnek felel meg az alapképzés, a mesterképzés, illetve illetve a doktori képzés. A két rendszer elvileg papíron kompatibilis, de hát ez egy elég laza fogalom. Jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy az élethosszig tartó tanulás szempontjából miért hasznos ez a sok fokozat. Tehát jó lenne, hogyha szembetűnőbb lenne a két rendszer kompatibilitása. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Sie haben uns Köszönjük szépen. Úgy tűnik, hogy szívből mondtam mondandóját, ezt nagyon köszönöm. Rendben, nézzük a következő előadót. Ó Sullivan úrnak adom meg a szót. Írországból felsőoktatási területet képviseli, meg is adom neki a szót, tessék. A Mikrofont kérjük bekapcsolni. Jó reggelt, és köszönöm szépen, hogy meghívtak, eljöhettem önökhez ma reggel. Az előadásom címe eredetileg az volt, hogy írországi tanulságok, de igazából az elmúlt évek felsőoktatási tapasztalatairól szeretnék szólni. Ami a nemzeti és történelmi kontextust illeti, el kell mondanom, hogy az oktatás Írországban nagyon fontos része volt a tapasztalatainknak, és természetesen ennek egy részét, része onnan ered, hogy a természeti erőforrásokban nem voltunk nagyon élenjárók, és ezért a gazdaság és az ipar fejlődése nálunk nem úgy alakult, ezért az oktatásra nagyon nagy hangsúlyt fektettünk. A mobilitás a középpontban állt, és nagyon sokan jobb életet, jobb megélhetést kerestek ezáltal. Most pedig az oktatás javítása illetve az életbeli kilátások összekapcsolását látjuk, ez egy hatalmas nagy kihívás. Egy fóriát szeretnék mutatni önöknek, amely rámutat arra, hogy a második szintű oktatás mennyiben kibővült az elmúlt évszázadban, egészen kicsi számoktól a 90-es évek közepén, illetve 2000, 2000-es évek évnél nagyon erős növekedést látunk, aztán egy kisebb csökkenést, majd ismét növekedést. Ez oda vezetett, hogy az felsőoktatásban nagyon sokan részt, vennek, részt vesznek, a 17-18 évesek 65%-a felsőoktatási intézményben folytatja tovább a tanulmányait. Ezen kívül azt is el kell mondanom, hogy a felsőoktatási intézményeink különbözőképpen működnek különböző országokban, azért, mert a helyi nemzeti, történelmi, kulturális igényekre reagálnak. Tehát, hogyha felsőoktatási területet szeretnénk létrehozni Európában, akkor nagyon sok kihívással kell számolnunk, hiszen vannak közös érdeklődési területek, de a vannak saját nemzetek, saját fejlődési utak, és ezekre megfelelő választ kell adni egyedi formában, Írország sem kivétel, ahogyan elmondtam, a felsőoktatásban való részvételi arány sokkal magasabb, mint a többi országok esetében. Ami pedig a mobilitást illeti, a nyugati világ egy Egyesült Államokba, illetve angol nyelvű országokba szeretnének utazni, és most már a Európa, Európa is nagyon fontos destináció, tehát a 17-18. században Európa volt a kedvenc destináció, aztán ugye ez átkerült az Egyesült Államokba, de hát Boston, Berlin most is nagyon fontos destinációk. Írország 1999-ben úgy döntött, hogy csatlakozik a bolonyai folyamathoz egyik első aláíróként. A felsőoktatási rendszerünk megfelelt a bolonyai nyilatkozatnak akkor, hiszen már rendelkeztünk egy három ciklusos rendszerrel, és már akkor foglalkoztunk a minőségbiztosítással, illetve a minőségi ö, oktatási rendszerrel, valamint az Európai Uniós szociális dimenziós terminológiát már mi is alkalmaztuk. Egy nagyon gyors reform időszakot éltünk meg. Írország tovább lépett, hiszen a bolonyai folyamat célkitűzéseit megvalósította, és ez kevésbé volt traumatikus hatással a mi rendszerünkre. Ennek részben az az oka, hogy a mi rendszerünk nagyjából megfelelt a bolonyai folyamat rendszerének, és már foglalkoztunk az adott prioritásokkal. Hiszen a bolonyai prioritások nagyjából ugyanazok, mint a mi nemzeti prioritásaink, tehát a kettő nagyon jó szinergiában van egymással. A köve- az elmúlt évtizedben e, van egy, volt, kialakult egy nemzeti minősítési rendszerünk, egy eh, tíz szintből álló rendszer, és eh, ez megfelel a bolonyai értékelési folyamatnak, illetve az európai minősítési folyamatnak. Egy-két példát szeretnék még nyújtani arra vonatkozóan, hogy hol volt hasznos, milyen területeken volt hasznos a mi tapasztalatunk. Nos, a kormány támogatás kiemelkedő volt ezen a területen, különös, különböző ügynökségek jöttek létre, nemzeti minősítési vagy minősítési oktatási intézmény, hatóság, illetve van egy olyan nemzeti testület, amely a felsőoktatáshoz való hozzáférést méri, illetve a különböző társadalmi, gazdasági, etnikai háttérből érkezők felsőoktatáshoz való hozzáférését méri. Tehát egy célkitűzett, célkitűzésekkel kialakított rendszerünk van, és figyeljük, hogy a különböző prioritásokat mennyiben tudjuk megvalósítani. Aztán ott van az Erasmus program, ami a mobilitás nagymértékben fölendíti. 87 óta vagyunk ennek részesei, és ennek is a részesedése egyre inkább növekedik. Aztán ott van a kutatás és egyéb területek, valamint széleskörű konzultációkat folytatunk, ez is rendkívül fontos véleményem szerint. Aztán egy kis népességű ország esetében, ahol kevés intézmény van, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy rugalmas legyen a rendszer, és gyorsan tudjon reagálni a nemzeti és nemzetközi szügőnyek, szükségletekre. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 12 évben a bolonyai folyamat során egyre inkább a reform felé hajoltunk el Írországban, és megfelelő reakciót tudtunk erre nyújtani. Hogyha még mutathatnék egy-két fóliát, nézzük a mobilitást, a tanulási mobilitást, ugye ez volt az egyik legfontosabb prioritás Európa 2020-as stratégiában, illetve más bizottsági közleményekben is, illetve az Erasmus program az, amely kulcsfontosságú terület, hiszen mintegy negyedmillió hallgató cirkulál Európában különböző tanulmányutakon, és 2013 volt a célkitűzésünk. Jelenleg némi csökkenést láttunk, azonban az elmúlt öt esztendőben növekedtek a hallgatók, az ebben résztvevő hallgatók számai. A Nemzeti Hatóság nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy föntartsa ezt a lendületet. A gazdasági problémák mindenképpen segítettek ezen a területen, hiszen a hallgatók más országokban szeretnének tanulni, és ezzel biztosítani jövőbeli munkájukat. Szeretnénk a potenciális mobilitás lehetőségét tovább nevelni. A Nemzeti Oktatási Minisztérium a kormányok feladata, hogy hangsúlyozzák a tanulási mobilitás fontosságát. Véleményem szerint eddig ez még nem történt meg kellő mértékben. Itt láthatjuk azokat a számokat, amelyek ehhez kapcsolódnak. Az élethosszig tartó tanulás végső célkitűzése 2013 volt, az, hogy hogyan haladunk ezen az úton, látható itt a fóliákon. Elmondtam, hogy a mobilitás növekszik, azonban megvan annak a veszélye, hogy ez lokalizálódik, bizonyos országokra összpontosít, bizonyos disziplinákra. Kétharmada a tanulóinknak négy országba megy, méghozzá azokba, amelyeknek a nyelvét gimnáziumban tanulják. A második nyelv elsajátításával van némi problémánk, és ez nagy akadály a mobilitás útjában, hiszen olyan kurzusokat keresnek, amelyek angolul, amelyeket angolul tartanak, de itt láthatóak a legfontosabb tanulmányi nyelvek Látjuk azt is, hogy milyen kihelyezési arányal rendelkezünk. Ugyanígy nézzük meg a tantárgyak a választott tantárgyokat, ezek is inkább üzleti területre összpontosítanak, a nyelvekre, a társadalomtudományokra. Például a mérnöki, mérnöki terület nem nagyon kedvelt. Záró, zárásképpen hadd mondjam el, hogy a felsőoktatási rendszerünk nagyon fontos szerepet tölt be a gazdasági szociális fejlődésben, és ez a jövőben is szem előtt tartjuk. A 2030-as célkitűzéseket meg akarjuk valósítani. A gazdasági fellendülés egyik fontos eszköze ez, ugyanígy a társadalmi jólét egyik kardinális pontja. Nagyon fontos a tapasztalat minősége és az új készségek elsajátítása, kreatív készségek, kommunikációs készségek. Ezekre nagy szükség van, hogyha a foglalkoztathatóságot növelni kívánjuk, és az a tanulási tapasztalatban is minőségi váltást hoz. A nyelvi készségekre oda kell figyelnünk, ezeket javítani kell, és itt az Erasmus Mundus, a Tempus, a Marie Curie és más ösztöndíjak rendkívül fontos szerepet tartana, tart, töltenek be, hiszen a különböző felsőoktatási aspektusokat ezek fölölelik. A kormányunk nagy mértékben odafigyel ezekre az aspektusokra. Köszönöm szépen. I have just a little question. Köszönöm szépen. Egy kérdésem van. Nem értem pontosan a placement szót, az, nos, az Erasmus értelmében a diákok körülbelül 4000 egyetemre látogathatnak el Európában, ugye egy másik felsőoktatási intézményben, egy másik európai országban tanulnak, ha, három év a minimum, vagy három hónap a minimum ö, időtartam, és egy éves lehet maximum ez az időszak. Elképzelhető, hogy egy vállalatnál dolgozhatnak, valamilyen vállalatnál ugyanezen időszak alatt. Tehát az elhelyezkedésről van szó, itt egy gyakornoki állásról van szó. Elnök, elnézést kérek, nem értettem ezt a placement szót. Jó, köszönöm. Uh, Professor Marku Matila. Madam Chair, ladies and gentlemen. Marko Mattila úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy eh, itt lehetek és beszélhetek az európai felsőoktatási térség, illetve az európai kutatási terület közötti szinergiákról. Az Európa 2020-as stratégiának célja az, hogy intelligens és fenntartható növekedést biztosítson. A növekedés alapja a tudás, illetve az innováció. A stratégia alapja az úgynevezett tudás háromszög. Ez alapján láthatóak az oktatás, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatok. Európának mindenképpen növelnie kell, növelnie kell tehát a szinergiákat az oktatás, a kutatás és az innovációs politikák között. Mi is az európai kutatási terület? Ezt az elképzelést körülbelül tíz éve használjuk. A Lisszaboni szerződés elfogadásával immáron jogalapja is van, és ez egy nagyon fontos változás. Az európai kutatási terület azt jelenti, hogy az emberi és gazdasági forrásokat, erőforrásokat jobban fel tudjuk használni Európában. A fő célunk az, hogy a határon átnyúló kutatás útjában lévő akadályokat lehető leggyorsabban lebontsuk, illetve hogy Európa minél versenyképesebb legyen a globális kutatásban. Számos szinergia lehető fel ezen két terület között. Először is a felsőoktatási intézményeknek van fontos szerepe. Az európai kutatási intézményeknek, illetve felsőoktatási térségnek ugyanaz a céljuk, tehát versenyképesebbé próbálunk próbálja tenni Európát, illetve vonzóvá próbálja tenni az európai egyetemeket. A tudományos kutatásnak mindenképpen az egyetemeken folyó tudományos kutatásnak mindenképpen fontos szerepe van abban, hogy meghatározza mennyire versenyképes egy gazdaság, és az emberi tőkét, az emberi erőforrásokat is fejleszti. Ez segíthet az előttünk álló kihívások megfelelő kezelésében. Hogyan is lehet ezt a célkütőzést elérni? Például a minőségfejlesztésével. Az európai kutatási terület a vezető kutatást támogatja, és ez nagyon fontos eleme a felsőoktatási intézmények munkájának. A egyetemek rangsora vagy ranglistáját általában a kutatás alapján határozzák meg. Egy kutatási keretprogram, az Európai Kutatási Tanács és a Nemzeti Finanszírozási Kutatási Ügynökségek általában csak a legmagasabb színvonalú kutatást támogatja, például Finnországban így jár el a mi tudományos akadémiánk is. Azt hiszem, csak akkor támogatható egy egyetemi kutatási projekt, hogyha ez vezető kutatást is végez. Aztán másik célunk a tudás transfer a tudományos, a felsőoktatási intézmények és a társadalom között. Itt az a kívás előttünk, hogy új megközelítéseket fejleszünk ki, új struktúrákat, hogy az üzleti élet, élet és az innovációk kifejlesztői, illetve a szakpolitikai döntéshozók között kapcsolatok hozzanak létre. Klaszterek kifejlesztéséről van szó, stratégiai, tudományos és üzleti központok ezek, az ipar, illetve a tudományos élet összefonódásáról beszélhetünk ezen központokban. Doktori a doktori képzés is jellemző ezeken a klasztereken, tehát a doktori képzés részét képezi az, hogy ilyen klaszterekben dolgoznak a diákok. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézményt 2008-ban állították fél. Ez az intézmény egyértelmű kapcsolatot jelent a felsőoktatás, az ipar, illetve az innováció között. Itt a tudás szabadon áramolhat. Nagyon sok mester és doktori programot ajánlanak, a kutatók és az innovátorok közötti kapcsolat megvalósul, a vállalkozásról is szereznek ismereteket, illetve a kockázatkezeléssel. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen segíti a magánszférabeli elhelyezkedést, illetve az elmiszférában való elhelyezkedést is. A doktori képzést a létező kutatási infrastruktúrára fejlesztett ez. A felsőoktatási térség kihívása az most, hogy több hasonló ilyen kezdeményezést fejleszten ki. Az egyetemeknek kulcs szerepe van abban, hogy a kutatás alapú innovációkat, innovációt elterjesszük. Úgy gondolom, hogy így érhető el igazi eredmény, így érhető el az, hogy valóban több munkahely teremtsünk Európában. Az Európai Kutatási Térség, illetve a Felsőoktatási Térség doktori képzés szempontjából is sok közös elemmel rendelkeznek. Azt kell elérni, hogy a doktori képzés vonzóbbá váljon a tehetséges ifjak között. Tehát úgy gondolom, hogy magas színvonalú doktori képzés csak akkor lehetséges, hogyha a diákok magas színvonalú képzésben vesznek részt, amelyet a felsőoktatási térség ö, támogat. Rendkívül bonyolult folyamatok ezek, ezeket kell jobban megértenünk. Ilyen szempontból is üdvözlendőnek tartom azt, hogy innovatív doktori képzés elveket fektetett le az Európai eh, Unió. A közigazgatás, a eh, kutatási intézmények közötti, illetve az üzleti élet közötti együttműködés kulcsfontosságú, ezt nagyon jónak tartom. Aztán a tudástranszfert mindenképpen fejleszteni kell, így ha ez megvalósul, akkor az innováció is egyszerűbbé válik, illetve új munkahelyeket teremtünk. Olyan keretet kell teremteni a kutatóknak, amelyek olyan, olyan feltételeket kell teremteni, hogy minden ágazatban e, ugyanolyan jól helyezkedhessenek el a kutatók, illetve egyfajta minőségi garanciát is kell nyújtanunk. Ahogy hallottuk, a mobilitásnak számos gátja van még. Még mindig nincs meg Európában a megfelelő struktúra, amely segíteni ezt a mobilitást. Azt gondolom, hogy a doktori kutatási, képzési programok között még mindig nincs megfelelő átjárhatóság. Úgy gondolom, hogy közös nemzetközi doktori képzéseket kell megterinteni. Az Erasmus Mundus, Mundus doktori képzéshez hasonló példákra lenne szükség. Nagyon kevés olyan intézmény van, amely képes teljes joggal részt venni ilyesmiben. A Marie Curie program sokat segít a kutatók nemzetközi mobilitásában, és fontos ez az üzleti élet szempontjából is. Azt gondolom, hogy általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a létező mobilitási programokat kell továbbfejleszteni Európában, és ez fejleszti majd a kutatást is. A kutatás és a felső oktatás közötti szinergiák kifejlesztése mindenképpen jó tesz. Az EU szerződés 185. cikkében olvasható ez. Nagyon fontos a különböző, szervez, különböző szervezetek, illetve döntéshozók közötti jobb koordináció. A bónuszprogram megfelelő költségvetése bír, és az a célja, hogy ezeket a szinergiákat növelje. Úgy gondolom, hogy a hosszú távú, magas színvonalú kutatási programokkal együttesen kell ezeket szemlélni. Összefoglalásul, hölgyeim és uraim, hadd mondjam el azt, hogy a kutatásnak és a felsőoktatásnak, az innovációnak számos közös eleme van, nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de egyértelműen több szinergiára van szükség. Jelenleg még kezdeti fázisban vagyunk, vannak már jó elképzelések, de sajnálatos módon még sok akadálya vannak, hogy megfelelően a gyakorlatban is megvalósuljanak. Ezeket az akadályokat kell mi hamarabb lebontani. Köszönöm. Danke, Köszönöm szépen, professzor úrnak, most pedig eh, eh, Michel Flötrend eh, professzor úr következik. Öné a szó. Euh, le micro, s'il vous plaît. Euh, Je vais, je vais peut-être... Euh, Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy egy, má, egy újabb megközelítést fogok a, alkalmazni, eltérően az előző három felszólalótól. Megpróbáljuk bővíteni a gondolkodási területünket, azért, mert gyakran a megközelítésünk a felsőoktatásban a fiatalokra összpontosít, és manapság pedig azt látjuk, hogy a, az egyetemeken egyre többféle hallgató van, és egyre több a felnőtt. Ezért úgy gondolom, hogy a megközelítésünket egy kicsit bővíteni kell ezen a területen. Ez először is igazságos azok számára, akik ott vannak, másrészt viszont egy szükségességről van szó. Erről szeretnék szólni. A másik elem, amiről beszélni szeretnék. Ez az élet tartó tanulás definíciója, hiszen azt hiszem, hogyha föltesszük ezt a kérdést, föltesszük ennek a definíciónak a kérdését, akkor mindenkitől mást fogunk hallani itt a teremben, ezért véleményem szerint nagyon fontos az, hogy tisztázzuk ezt a koncepciót, és fontos, hogy az intézmények is fölkarolják ezt a fogalmat. Tehát véleményem szerint, ami az egyetemek számára létfontosságú, illetve a gazdaság számára is, az az, hogy az élethosszig tartó tanulás már nem egy második lehetőség, nem egy lehetőség önmagában, hanem szükségesség, szükségszerűség, gazdasági követelmény. És a kompetitív erő, előnyünk Európában ettől függ a tudás és a kompetenciák frissítésé, illetve a kutatás, a tudás, illetve a technikai alkalmazás összekapcsolása, és az, hogy minél többen részt vegyenek ebben a tanulási folyamat, folyamatban, pontosan ez az élethosszig tartó uh, for, tanulás uh, célja. Az egyetem egyrészt ennek a tudásgyárnak az első font, fontos szereplője, másrészt azonban a probléma is itt található, hiszen hogyha változnak, változik a hallgatóság, és egyre több a felnőtt, akkor az elsősorban az egyetemeket fogja érinteni. Ezért jövőképet kell kialakítanunk, egy olyan jövőképet, amely a professzionális életutat figyelembe veszi. Ez a professzionális életút felkarolja a különböző munkahelyeket, de nem külön veszi ezeket az etapokat, hanem azok összességét vizsgálja, és nagyon fontos, hogy a karrierváltoztatás változtatás bekövetkezik az emberek életébe, és folyamatosságot, folytonosságot lehessen biztosítani ebben a folytonosság hiányban. Tehát a különböző karrierek közötti átlépést kell elősegíteni, illetve meg kell figyelni azt is, hogy ez személyes életútban mit jelent, és a személyes életutat össze kell kapcsolni a professzionális fejlődéssel, életúttal. Ezekről a kérdésekről szeretnék beszélni. Az egyetemek nem hiányoznak a, ebből a sémából, hiszen, ahogy mondtam, egyre több felnőtt vesz részt a felsőoktatásban. oktatásban felnőtt. Mit is jelent ez? Hát inkább azt mondom, hogy idősebbek is részt vesznek az egyetemi tanulmányokban, és vannak specializált szolgáltatások, akik erre összpontosítnak, összpontosítanak, és ezek külön egységeket képviselnek az egyetemekben. Azt látjuk, hogy az egyetemek ezt a, a tanulási lehetőséget perifériaként kezelik, nem pedig fő oktatási stratégiaként, ezért azt jelenti, hogy ez nem, nem számít prioritásnak a legtöbb egyetem esetében. Mégis azt látjuk, hogy a jövő szempontjából rendkívül fontos az, hogy az egyetemek hosszú távú szolgáltatásokat nyújtsanak a hallgatók számára, tehát legyen egy kezdeti ö, oktatás, egy kezdeti tantár, de utána biztosítsák azt a lehetőséget, hogy a hallgatók a szakmai életük bármelyik pillanatában visszatérhessenek az egyetemi padokba, és további kompetenciákra szerezhessenek szert. Tehát a paradigmaváltásról van szó, nem csak a tudás frissítéséről, modernizálásáról, hanem új kultúrák, új tudás megszerzéséről is az életút során. Ezért nagyon fontos, hogy ezt biztosíthassuk, folyamatosságot, folytonosságot nyújthassunk a hallgatók számára, tehát egyrészt rugalmasságra van szükség, hiszen reagálni kell az igényekre akkor, amikor a hallgató jelentkezik az egyetemeken, illetve meg kell értenünk azt is, hogy milyen készségekkel rendelkeznek, tehát egyetemen kívüli életükben milyen készségekre tettek szert, milyen tudásra. Vannak erre vonatkozó kezdeményezések, ugye egy miniszteri kommuniké Lüven, Lüven a Lővben, illetve ott van a karta, amely az élet hosszig tartó tanulásra összpontosít, illetve a bolonyai folyamatnak is fontos részét képezi ez, az élethosszig tartó tanulás, valamint az ET 2020-as programnak is nagyon fontos része ez, azonban még sokat teendünk, hiszen a retorikától, a szép szavaktól a gyakorlatba kellene átérni. Ami az eredményeket illeti, azt látjuk, hogy az egyetemek valamilyen stratégiát próbálnak kialakítani, de az azonban elég lassan halad, hiszen 2003-ban 35%-os volt ez a részvétel, 6 évvel később pedig 39%-os. Ahogy mondtam, nagyon fontos, hogy definiáljuk, közös formában kialakítsuk ezt a fogalmat, az élethosszig tartó tanulás fogalmát, hiszen ez jelenleg hiányzik. A felsőoktatási rendszerek jól rálátnak arra, hogy milyen fejleményekkel kell számolni a felsőoktatási területén. Mit látunk? Azt, hogy három szint jelenik meg a tartó tanulás területén, három stratégiáról van szó, három fázisról. Vannak adaptáló, adaptatív van egy adaptatív fázis, amikor valamilyen specializált szolgáltatást kérnek az egyetemektől, és ez egy folyamatos tanulást, oktatást biztosít az idősebb hallgatók számára, illetve egy szakmai továbbfejlődést, továbblépést. A kihívás ma az az, hogy európai szinten nagyon kevés egyetem tud átlépni az organizációs fázisba, tehát a szervezeti fázisba, ami azt jelenti, hogy egyrészt kezdeti képzést biztosít, másrészt folytatott folyamatos képzést, illetve kutatásra is összpontosít, pedig a három szinergiája adja az egyetem legfontosabb feladatát, és ez az egyetem identitása is, hiszen élethosszig tartó oktatási intézmény kell, hogy legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy fontos a rugalmasság biztosítása, amiről már beszéltem, illetve az, hogy a hallgatók sokszínűek legyenek, és ezt erre reagálni tudjon az egyetem, valamint a karrier során végig tanulási lehetőségeket lehessen biztosítani, figyelembe véve a személyes életbeli tapasztalatokat, illetve a szakmai tapasztalatokat. Aztán beszélhetünk egy harmadik stádiumról. Azt kell, hogy mondjam, hogy Európai Uniós szinten egyetlen egyetem sem jutott még el ebbe a fázisba. Vannak olyanok, amelyek már megközelítik. Ez pedig az, amikor valóban az egyetem biztosítja az élethosszig tartó tanulást, és egy olyan kultúrát hoz létre, amely mindezeket a tevékenységeket fölkarolja. Tudni kell, hogy az élethosszig tartó tanulás valóban a kiválósághoz vezethet, az egyetemek esetében, de vezethet a kutatási területeken is eredményekhez. És végül öt fő kihívással kell számolnunk a következő években. Az első kihívás az az, hogy paralel módon próbáljuk közelíteni a kezdeti képzést, a továbbképzést, illetve a kutatás általi képzést az egyetemeken, tehát ezt a hármat összefogjuk, illetve azt is látjuk, hogy a hallgatóra kell összpontosítani, a tanulóra, és az ő fejlődését, az ő életútját kell követni az egyetemnek, ezt kell kiegészíteni. Ez azt is jelenti, hogy nem csak az oktatókat, hanem minden administratív tisztviselő feladatát is erre kell kiélezni. Az élethosszig tanul, tartó tanulás fel kell, hogy karolja a különböző szituációkat, a különböző tanulási részeket, tanulási területeket, és nagyon fontos az, hogy az egyetem ne izolálódjon, hanem mindezeket az aspektusokat biztosítsa. Köszönöm szépen professzor úrnak. Most pedig megkezdhetjük a vitát. Ki lenne az első? És kérem, röviden ne tartsunk doktor disszertációt. Paliadelli asszony görögül fog beszélni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tisztelt asszony. Nagyon örülök annak, hogy részt vehetek ebben a nagyon érdekes vitában, egy olyan időpontban, amikor Görögországban egy új törvényt fogadtak el, ezt nagy többséggel fogadták el a parlamentben, de ezt az egyetemi hallgatók és a professzorok már támadják. Lehet arról beszélni, hogy a válság kihat a felsőoktatásra is. Lenne egy kérdésem a hallottak alapján, egy olyan kérdés, ami állandóan foglalkoztat. Az európai felsőoktatás az angol száz modellt követi, és azt kérdezem, hogy a világméretű gazdasági válság nem vezethető-e vissza arra, hogy ennyire szigorúan kitartunk ezen modell mellett. Nem régiben megjelent egy könyv arról, hogy mennyire fontos a bölcsésztudomány, mennyire fontos ez a demokrácia kifejlődése szempontjából. Most minden eddigi vendégelőadóhoz szólnék, és azt kérdezném, hogy hogy az európai felsőoktatási térség, illetve az európai kutatási térség esetében hogyan néz ki az európai besorolás? Szükség van-e itt egyfajta mérési módszerre ahhoz, hogy a felsőoktatási teljesítményt felmérjük. Gyakran olyan követelményekkel, kritériumokkal dolgozunk, amelyeket kétségbe vannak. Véleményem szerint megfelelő ellenőrzésre van szükség a két térség esetében, és az értékelés során a kulturális komponenst is figyelembe kell vennünk. Foglalkoznunk kell a bölcsésztudományokkal, a tudományokkal, és még egy kérdésem lenne minden egyes előadóhoz. Hogyan értékelik az innovációkat, amik a természettudományi ágakon kívül történnek? Tehát a szociális tudományokra, a bölcsésztudományokra gondolok. Hogyan lehet ezekben a szektorokban értékelni az innovációkat, hogyan lehet összefoglalni, mérni ezeket az innovációkat. Még egy kérdésem lenne a kutatással kapcsolatban. A főiskolák, a felsőoktatás hogyan értékelhető, és hogyan értékelhetőek azok a felsőoktatási intézmények, ahol nem kifejezetten természettudományos munka folyik, tehát például az archeológiára gondolok. Az innováció kifejezés lehet, hogy ijesztően hat eh, azokra, akik ezen a területen tudományjal foglalkoznak. Én úgy vélem, hogy a kutatási tesség is nagyon fontos, és fel kell mérni azt, hogy hogyan teljesítenek a tudományágok, hogyan áll az innováció helyzete. Berlinger. Berlinger úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért is köszönetet mondok, mert ön mindig megfelelően alakítja ezt a kis párbeszédet. Az Európai Bizottság említette is, hogy az Európai Bizottság most először készített el egy nyilatkozatot. A 2009-es PAK jelentés óta eltelt idő miatt úgy érzi, úgy érzi a parlament, hogy itt, itt az ideje annak, hogy tényleg egy kis frissülés vagy frissítés történjen az Európai Unió felsőoktatás, uniós felsőoktatási térségben. Nos, egyrészt a válság miatt van ez, másrészt pedig, mert úgy tűnik, hogy Európa eléggé szétmorzsolódik, vagy lemorzsolódik felsőoktatási téren. Sokszor a felsőoktatási intézmények elszigetelten élnek egymástól, és így a tagállamok is elszigetelődnek ezen a területen. Véleményem szerint az integráció a felsőoktatás területén, illetve a kutatás területén is, illetve a kutatás formájában is megvalósulhat. Ezért fontos az európai felsőoktatási és kutatási terület létrejötte. Nos, mindez azt jelenti, hogy új pontokon kell jelentkeznie az integrációnak. A, az egységes belső piac nem halad előre, hogyha az egységes munkaerőpiac nem valósul meg megfelelően. Erre az egységes munkaügyi piacra az intellektuális területen is szükség van, illetve a felsőoktatás területén is. De ez csak úgy lehetséges, hogyha minden felsőoktatási diplomával rendelkező személy tudja, hogy a diplomája mit ér egy másik országban. Jelenleg azonban ez még mindig négy így. sokszor ö, megvannak ugyan ö, a különböző módozatai annak, hogy kidolgozzuk a, a, ezeket az ekvivalenciákat, de ezeket nem vesszük eléggé komolyan, nem, támogat, nem kap elég támogatást ez az átvihetőség. Azt kérjük az összes európai felsőoktatási intézménytől, hogy teljesítsék házi feladatukat, a tagállamoknak is a lehető legnagyobb mértékben támogatni kell a bolonyai folyamatot. Jó lenne, hogyha a felsőoktatási intézmények közelednének egymáshoz. Miután az Európai Unió nem vezető a versenyképességben, nagyon hamar, nagyon gyorsan teljesítse, hogy teljesítenie kell ezen feladatokat. Nos, először is meg kell értenünk, hogy az alapképzésnek, a bachelornak mi az értelme, hiszen sok országban ez újdonság. Ugye ez rövidebb, ez az alapképzés, mint a sok országban megszokott öt éves képzés. De a társadalomnak is meg kell határoznia azt, hogy mi a kapcsolat a bachelor's degree, tehát az alapképzés, illetve az alkalmazhat, foglalkoztathatóság vagy az alkalmazhatóság között. Nagyon fontos az, hogy a kölcsönös bizalmon alapuljon az oktatási rendszerünk. Képzeljük el, hogy egy olasz ö, orvosi diplomával rendelkező személy elmegy Franciaországba, de Franciaországban nem hisznek ennek, a, ennek az olasz orvosi diplomának a, a e, érvényességében, illetve úgy gondolják, hogy ez nem olyan ugyanolyan értékű, mint a francia e, orvosi diploma, akkor ez alapvető problémákhoz vezet, nagyon komoly bizalmatlanságról van itt szó. Úgy gondolom, hogy az európai e, uniós szerveknek, a felsőoktatási szerveknek, a tagállamoknak el kell mondani hogy a, e, el kell mondani az egyetemeknek, a felsőoktatási intézménynek, hogy alapvető változást, változást jelent a bolonyai folyamat. Nem arról van szó, hogy technikai módosításokat folytatunk, a célkitűzések, célkitűzések változnak meg, tehát az egyetemek alapfeladata is megváltozik a bolonyai folyamat által. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen, Berliger úr. Csonkeli következik thank you very much, Madam Chair, and thank uh, the contributors. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd üdvözöljem Hír honfitársamat, O'Sullivan urat. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, de sajnos azzal nem foglalkoztak ezek az előadások, amit ön is említett bevezetőjében, elnök asszony. Mobilitás, illetve hogy az oktatás mennyire a diákok szükségletein alapul, hogy mennyire jutnak el a diákok a munkaerőpiacra. Nos, leginkább, hogy leginkább ezen a területen kéne valamit tenni, hogy igazi fejlődést érjünk el. Szeretném azt kérdezni az előadóktól, hogy szerintük történt előrelépés az egyetemi tantervek vajon alkalmazkodtak-e ahhoz, amire a munkaerőpiacon szükség van, amire az üzleti világban szükség van az elmúlt évtizedben. Ugye a válság miatt megváltozott a foglalkoztathatóság, illetve a munkaerőpiac jellege. A egyetemek képesek ehhez alkalmazkodni. A második dolog. Ezt is említette az elnök asszony. sokszor a szerint rangsorolják, vagy osztályozzák, vagy minősítik az egyetemi oktatót, hogy hány publikációja van. Nem feltétlenül az alapján, hogy hány sikeres diákot művelt ki, mennyire sikeresek a, tan- a tanítványai. Pedig hát egy egyetemi oktatónak mi más is a legfőbb feladata, mint hogy diákokat nevelje. publikálni, bármikor lehet, bárki publikálhat, nem kell ahhoz egyetemi oktatónak lennie. Tehát azt is meg kéne kérdezni, vagy azt is vizsgálni kéne, hogy hány diákja van egy-egy oktatónak, mennyire sikeresek, milyen sorsuk lett. Még egy dolog a rangsorolással kapcsolatban. Sajnálatos módon Írországban a vezető egy- egyetemek rosszabb besorolást kaptak. Az a kérdésem az előadók felé, hogy szerintük megfelelő az egyetemek jelenlegi osztályozása vagy rangsorolása elég objektíve, elég integríve, vagy integrálta, vagy, vagy ezen változtatni kell? Folytassuk-e a jelenlegi módszert? vagy változtassunk ezen. Vannak ugyan gondok, problémák, de itt kell ezekről beszélni. Olyan rangsort, vagy rangsorolási módszert kell kidolgozni, ami mindenkinek megfelelő. Köszönöm, Szilvia Costa. Grazie Presidente, credo molto interessante questa audizione. Köszönöm szépen, nagyon érdekes meghallgatás ez örülök annak, hogy ez egybeesik a bizottság nyilatkozatának megjelenésével. Nagyon vártuk már erre, nagyon fontos ez. Örülök annak, hogy az előadókkal együttesen vitathatjuk ezt meg. Néhány gondolat. Az első. Ugye az élethosszig tartó tanulásról van szó, amelynek központja az ember, a humán erőforrás. A bolonyai a bolonyai folyamatot, és úgy vélem, hogy egy kicsit át kell alakítani, és a, azt kell a központjává tenni, hogy a személy hogyan helyezkedhet, mik a személy szükségletei, hogyan helyezkedhet el a munkaerőpiacon. A finn szakértő említette a tudás háromszöget, illetve említette, hogy szorosabbra kell vonni a kapcsolatot az oktatás, az, inno, az innováció és a kutatás között. Illetve említette azt is, hogy a e, munkaerőpiacon való elhelyezkedés kell előtérbe helyezni. Nos, az egyetem az egyetemeket sokkal inkább egyfajta impulzus adó um, központként kell kezelni a bolonyai folyamat értelmében. És itt fontos az is, amit szintén említett a finn szakértő, tehát a tudás transfer is, illetve a kiválósági központ jelleg is. Nos, nagyon fontos az, hogy az innovációval találkozom valahogy ez a tudástranszfer, Az innovációban dolgozók sajnálatosnak tartják azt, hogy az oktatás, a felsőoktatásról kikerültek, illetve az alkalmazhatóság közötti kapcsolat túlságosan laza. Az egyetemek, a, keteté, a kutatás és az innováció közötti kapcsolatot kell tehát a különböző szolgáltatások és termékek között szorosabbra fonni. Aztán a kreditek elismerhetősége, átvihetősége, illetve mobilitás. Nos, az Erasmus nagy siker. És azt gondolom, hogy az Erasmus mindenképpen ki kell, telje, ki kell teljesíteni a, a vállalkozókra is, illetve a gyakornokokra is. Aztán az egyetemek rangsorol, rangsorolása. Úgy gondolom, hogy nemzeti szinten is, illetve európai szinten is meg kell azt vizsgálni, hogy az oktatók mennyire mobilisak, megvalósul a tudástranszfer, illetve, hogy a tagállami oktatási rendszerben milyen szerepet vállalnak. Aztán élethosszig tartó tanulás. Azt gondolom, hogy a, az élethosszig tartó tanulásnak a felsőoktatáshoz is hozzá kell férnie. Úgy vélem tehát, hogy egyetemekre is, és nem csupán egyetemekre kell gondolni a felső oktatás területén. Partneri kapcsolatokra van szükség, nagy vállalatok kutatási, oktatási központja, illetve egyetemek között kell kialakítani kapcsolatokat, illetve úgy gondolom, hogy az Európai Szociális Alap vagy a szakmai alapok finanszírozását is fel kell használni annak érdekében, hogy ezek a kapcsolatok ki tudjanak teljesedni nem mondhatjuk azt, nem háríthatjuk az összes feladatot az egyetemekre, de mindenképpen részt kell venniük ezeknek a kapcsolatoknak a megerősítésében és a munkaerőre való, munkaerőpiaci felkészítésben. Köszönöm, Bagó úr. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon érdekesen alakult a vita, és amikor O'Sullivan urat hallgattam, akkor azon gondolkoztam, hogy a felszólalások azok angol, illetve franciául történtek meg, és milyen szép lett volna, hogy mondjuk magyarul, dánul vagy szlovénül is van hozzászólás, ennek azonban nyilván nyelvi akadályai vannak. Ugye elterjedt egész Európában ugye az angol nyelvnek az oktatása, és az oktatására igazándiból nem biztos, hogy kellő hangsúlyt fektetnek adott esetben, és hogy miért mondom ezt, ugye az Erasmus egy sikerprogram, viszont a saját rokonságom is ugye Nyugat-Európában német és angol nyelven megy Erasmus programot hallgatni, és ez azért elég messze van a, a nyelvi diverzitástól és a kulturális szok, sokszínűségtől, hiszen akadályt tulajdonképpen a, mondjuk egy magyar diák számára mind a mobilitás tekintetében, mind az esélyegyenlőség vonatkozásában. Ezért ugye talán hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a kisebb nyelvek is vonzóbbak legyenek ebből a szempontból, a kevésbé elterjedt nyelveknek az országaiba is áramoljanak például Erasmusos diákok, és arra vonatkozna a kérdésem, hogy erre a szakértők milyen lehetőségeket látnak. Köszönöm. Ich würde Ihnen ganz gern antworten, aber ich lasse es jetzt. Kommt vielleicht nachher mal drauf. Szívesen válaszolnék erre a kérdésre, de most nem tettem, majd talán később. Lehet, hogy itt az Erasmus-szal kapcsolatban van egy kis félreértés. Henny válaszol. Thank, thank you, and our uh, thanks to our contributors. This... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a hozzászólóknak is. Ez egy nagyon érdekes uh, vita volt, és uh, nagyon jó az, hogy az Európai Bizottság közleményét is megkaptuk, mert most már lehetőségünk van arra, hogy előre mozduljunk ezen a területen. Én mindig eh, és úgy gondoltam, hogy a bolonyai folyamat eh, fő célja az a szabad mozgás. Ez egy kitűnő elképzelés, ezzel mindannyian egyetértünk, ez eh, egész Európa számára előnyös lehet. Viszont vannak nagy akadályok, amelyeken túl kell lépnünk, ezek közül néhányat már megmutattunk ma. Felmerül a szakképzettségek eh, kérdése is, és ezek szabad mozgása, és eh, nagyon nehéz a változás azon bizonyos országok számára. Én tudom, hogy vannak nehézségek, de vannak más kérdések is, amiket figyelembe kell venni, például a nyelvek kérdése. Mindig eh, az a probléma a pán-európai elközelések, hogy hogyan fogunk bánni a nyelvekkel. Ez probléma az angolok számára is, hiszen ők nem nagyon akarnak sehova se menni, tehát el kell gondolkodni a tanításon, a nyelvtanításon, azon, hogy milyen nyelveket használnak, és én megértem azokat a kollégákat is, akiknek olyan, olyan nyelvük van, amely kisebbségi nyelvnek minősül, kisebb nyelvnek minősül. Ezzel is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan bánunk ezekkel a nyelvi kérdésekkel, és hogyan érjük el azt a fajta mobilitást, amit szeretnénk látni. Van még egy kérdés, amiről nem beszéltünk, ez pedig a támogatás a különböző európai egyetemeknek különböző a támogatási rendszerük. Azt is meg kell vizsgálni, hogy határokon átnyúlóan ez hogyan működik. Néha itt vannak problémák. Az Egyesült Királyságban viták voltak a tandíjakkal kapcsolatban. Nem tudom, milyen a helyzet más országban. Úgy gondoljuk, hogy szükség van az állami támogatásra, de arra is szükség van, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan fogjuk ezt elvégezni, és hogyan érjük el azt a fajta mobilitást, amit szeretnénk, és amit eddig még nem értünk el. A tudomány, illetve a technológia területén a mobilitást szeretnénk látni, de a leghasznosabb, amit elérhetünk a mobilitással a felsőoktatásban Európában, az az, hogy növeljük az innováció arányát, azonban itt nem történt elég előrelépés, pedig ez nagyon fontos eh, terület lenne. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik az értékelésről beszéltek, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, valahogy értékelnünk kell azt, hogy hogyan haladunk előre, és hogyan lehetne javítani a dolgokat. Muchas gracias, presidenta, y también... Köszönöm szépen, elnök asszony! Gratulálok az előadóknak, nagyon érdekes dolgokat hallottunk tőlük. Három dologról szeretnék röviden beszélni. Először is az utolsó előadóhoz kapcsolódnék. az idősebbek egyetemi képzése érdekel, lehet, hogy azért, mert jó magam is az idősebbek körébe tartozom, meg talán azért is, mert ugye válságot élünk meg, erre John Kelly is utalt. Sok olyan ember van, akik, akiknek arra van szükség, hogy visszatérjenek az egyetemi padba, és, és ismételten tanuljanak. A kérdésem az, hogy ezt hogy lehet elérni? Vannak-e rájuk szabott tanfolyamok, vagy kurzusok, vagy egyetemi képzés, hogyan lehet zökkenőmentessé tenni a fiatalok és az idősebbek közötti együttélést az egyetemeken? Hogyan integrálhatóak megfelelően ezek az idősebbek az egyetemi életbe? Aztán beszéltünk az egyetemek rangsorolásáról. Nemrégiben olvastam, hogy az első 50 egyetemben, sőt az első 25 egyetemben a világban csak négy, csak négy európai egyetem van, Oxford, Cambridge és két londoni egyetem, amire most nem tudok visszaemlékezni, ez kicsit, hogy is mondjam, csalódás európai szempontjából. Nem tudom, hogy a rangsorolással van gond, a besorolással, vagy mi Európában nem teljesítünk túl jól, inkább az utóbbira gondolnék. Aztán Zoltán kérdezett a nyelvekről. Én két nyelvű vagyok, a katalán és a spanyol a két nyelvem. És szűkebb hazámban, Barcelonában próbáljuk azt elérni, hogy a katalán egyetemeken katalánul tanítsanak a katalánul tanítsanak az oktatók. Na most ez gondot jelent, mert nagyon sok például Latin Amerikából érkező diák nem fog akarni részt venni katalán képzésben. És annak, és sokan nem akarnak csak azért katalánul tanulni, hogy azt, hogy azt az egyetemen használhassák. Ez elég szomorú. A kisebbségi nyelveknek ilyen szempontból sanyarú a sorsa. Köszönöm. Danke, Hannu. Takula von Finland. Kiitoksia, puheenjohtaja. Käytän sol... Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. A magyar nyelv rokon nyelvét, a finn nyelvet használom, és néhány rövid megjegyzést tennék. Nagyon sok kérdést tettek fel, voltak eh, hosszabb kérdések is, de azért röviden fogok most válaszolni. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Európa régi kontinens, egy öreg kontinens, és nagyon fontos a tudás itt a foglalkoztatás szempontjából is, és van egy ilyenfajta háromszög, amit javasoltak. Ez valóban egy központi kérdés lehet. Ez mindenképpen európai többletértéket eredményezhet akkor, hogyha kitartunk emellett. Az innovációra is szükség van, és jó példát is láthatunk itt Európában arra, hogy a régi innovációk már nem elegendőek, újabb és újabb innovációk kell. Például a Nokia, amely eredetileg egy finn vállalat volt, Németországban, Romániába szervezték ki a munkát, úgy gondolták, hogy ott olcsóbb lesz a munkaerő, azonban ez nem volt elegendő, mert nem újítottak, nem volt megfelelő innováció. Azt hallottam, hogy most már a romániai gyárat is bezárja a Nokia, és ez is egy példa arra, hogy a régi innovációkban már nem lehet bízni, újabb és újabb innovációra, újabb kutatásokra van szükség. A kérdésem, az Európai Unióban 27 tagállam van, különböző szinteken találkozunk, beszélünk az egyetemek együttműködéséről, a mobilitásról, viszont mennyire valóságos mindez? Mennyire jelentkezik ez a valóságban? Úgy gondolom, hogy Európa erőssége a kultúrák sokféleségében rejlik, és ez sok újat is hozhat. Mennyire realisztikus most a legjobb gyakorlatok cseréje vannak, vagy akadályozza -e a verseny az egyetemek között ezt a fajta együttműködést, esetleg féltik el a saját újításaikat az egyetemek. Természetesen az egyetemek finanszírozása különböző az egyes tagállamokban. Minden egyetem azt szeretné, hogyha jól finanszíroznák őket, és pontosan ezért gyakran a gyors nyereségre helyezik a hangsúlyt. Hogyan lehet az együttműködést a az Európai Kutatóközpontok és Egyetemek között erősíteni azért, hogy eh, az új innovációt elérjük, amire szükségünk eh, van. Köszönöm szépen. Benerapatou asszonyé a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy nagyon bonyolult világban élünk, sokszoros válságban, és vannak az egyetemeken fiatalok, fizetésből élők, illetve idősebbek, munkanélküliek is, tehát egy nagyon nyitott társadalomra van szükség. Beszéltünk előadónk Főtré úr az élethosszig tartó tanulásról. Szerintem ez rendkívül fontos, én is profitáltam ebből többször az életem folyamán. Paradeli asszony beszélt az, a társadalomtudományokról, valóban erre nagyon nagy füs, szükség van, hiszen bonyolult, összetett kort élünk. Érettségi után az egyetemre kerülünk első évre, és akkor választunk egy életutat, aztán aztán lehet, hogy öt évvel később ez már teljesen ö, időszerűtlenné válik. Ezt látjuk Portugáliában, illetve Spanyolországban, vagy a földközi tenger környékén. Ezek a diplomás munkanélküliek, akik egy vákumba kerültek az egyetem végét követően, hiszen az általuk szerzett tudományok, kompetenciák nem alkalmazhatóak a munkaerőpiacon. Ugye a régi ö, életút az az volt, hogy az ember ö, gimnáziumba ment, aztán egyetemre, és aztán ö, egyszerűen munkát vállalt de azt hiszem, hogy most már ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb a helyzet, nem egyszerűen e, ezekre a készségekre van szükség, hanem nagyon fontos, hogy az egész életet végigkísérjék az egyetemek, és, és további készségekkel ruházzák föl az embereket. Fölmerül tehát az értékelés kérdése, hogyan és miként lehet értékelni az egyetemeket. A rangsorolás, az egyetemek rangsorolása a az egyetemről kikerültek sikerében mérhető, de az egyetem az a hely is, ahol a társadalom gondolkodik a saját jövőjéről is, például Párizsban. Az van a, a Collège de Philosophie, illetve egy más Haute École, ami rendkívül fontos intézmény, és hogyha egy bizonyos munkahelyet szeretne betölteni az ember, akkor bizonyos iskolákat kell választania. Tehát azt hiszem, hogy a rangsorolás során föl kell tenni a kérdés, hogy milyen kritériumok alapján akarjuk rangsorolni ezeket az egyetemeket. Szerintem a bizottság értékelése kicsit régi, módú, régi módi, például a vállalkozó szellem előremozgatását írja elő, de oda kellene figyelni a diplomás munkanélküliekre, hiszen általuk fölmerül a kérdés, hogy jól végezzük-e a dolgunkat, hiszen ezek képesített munkanélküliek. Lehet, hogy újra kéne gondolni az egész eljárást, az egész folyamatot, és az állampolgárokra kellene összpontosítani, azokra az állampolgárokra, akik bonyolult életkörülmények között élnek, és a társadalomtudományokat fel kell karolni, hiszen így érthetjük meg és fejleszthetjük a társadalmunkat. Köszönöm. Én is szeretnék két megjegyzést tenni. Először is az olasz professzornak szeretném elmondani azt, hogy én ma azt láttam, hogy ugyanúgy látja is a problémákat, mint mi. A bachelorrel semmit nem lehet kezdeni, mi is így látjuk. Amikor Göteborgban, Stockholmban voltam, és megkérdeztem, hogy ők hogyan állnak ehhez, azt mondták, hogy pragmatikusan csinálták ezt. Én azt mondtam, hogy a német vagyok, én is szeretnék pragmatikus lenni. És ők azt, azt mondták, hogy egy olyan kandidát évfolyam volt, ami ugyanaz volt, mint a Bacsalja tulajdonképpen, de valahogy más struktúrát dolgoztak ki, mint ahogy mi eh, tettük azt. Nem jó az, hogyha bachelor után eh, szabadon engedjük eh, az egyetemistákat, nem tudnak semmit kezdeni utána. Meg kell vizsgálni azt, hogy a bachelorrel mit lehet tenni, hogyan lehet alkalmazni őket. Néhány felsőoktatási intézményben ez sikerült, viszont ehhez az kell, hogy meglegyen az akarat, az egyetem a felsőoktatás intézmény részéről is, és valódi struktúrát tudjanak kialakítani, amivel tényleg értékessé válik a becselő. Sok helyen már változott a helyzet, azonban ez még nem elegendő. Azonban sem a politika, sem pedig a miniszter nem tudja megváltoztatni ezt, ezt csak is az egyetemek tudják megváltoztatni, és szerintem erre több hangsúlyt kellene fektetni. Ezen kívül az osztályozással kapcsolatban ez a kiválóságon alapul ez az osztályozás, ez a ranking, és az a nyelvi sokszínűség, amit Európában tapasztalhatunk, az eh, gyakran akadályozza a kiválóság megtalálását, és ezért örülök annak, és úgy gondolom, hogy a bizottságot jobban értettem, mint Benne Rapatú kollégát, úgy gondolom, hogy a bizottságnak teljesen másfajta értékelési rendszer van a fejében. Azt szeretnék csoportosítani, hogy milyen egyetemek mit tesznek Európában, mit lehet egy, az egyikkel elérni, mit lehet a másikkal elérni. Ezt szerettük volna a bizottságtól, nem azt szerettük volna, hogy melyik a legjobb egyetem, hiszen nincsenek ehhez megfelelő kritériumok, hogy rendesen mérlegelni tudjuk az egyetemeket. Nem csak a kutatásról van szó, hanem magáról az oktatásról is. És hogyha nem tudjuk az oktatást értékelni, akkor mindig is le fogunk maradni az értékelések során. Tehát szeretném, hogyha az értékelésről is szólnának néhány szót. Annak is örülök, hogy az életen át tartó tanulás kapcsán kimondták, amit már mi is már prédikálunk évek óta, hogy tényleg egész életen át tartó tanulásra van szükség, van is egy ilyen program, ami mindent lefed, egészen a bölcsőtől a sírig, és most már valami újat kell kitalálni. Most azt valami újat akarnak, és most már nem, akarna, nem akarják alkalmazni az egész életen át tartó kifejezést, hogyha ezt elfelejtjük, kitöröljük a dokumentumokból, akkor szerintem nagyon rossz úton haladunk. Jó lenne, hogyha a bizottságnak is kifejtenék azt, hogy nem ezt szeretnénk, és senki nem szeretné azt, ezt főként azok nem, akik már 2007 óta foglalkoznak az egész, egész életen át tartó tanulás folyamatával. Most ezt a fogalmat meg akarják már sajnos szüntetni. Lenne még egy kérdésem, amit nem is igazán értettem. Az Erasmus Mundus, ezt mondta valaki, azt mondták, hogy kevesen vesznek részt az Erasmus Mundusban. Én emlékszem arra, hogy az Erasmus Mundusszal akartuk kinyitni az ajtókat a világ irányába, azért, hogy a harmadik országok is lássák Európa fontosságát. Most már ez megfordult, most már mit, tud, mit tudjuk a, az európai doktorandaszakat a harmadik országba küldeni. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy miért gondolják, hogy az Erasmus Mundusban csak kevesen vettek részt, hogyha belföldről kevesen vesznek részt ebből, akkor azt jelenti, hogy nem voltunk elég nyitottak. A bónusz programról is beszélt. Soha nem hallottam még erről. Valószínűleg ez nem EU-s program, valószínűleg ez egy balti-tengeri térségben ö, tapasztalható program. Hogyha EU-s program, akkor elkerülte a figyelmünket. Én nem hallottam még róla, de lehet, hogy majd ön tud erről ö, valamit mondani. Tehát kérem, hogy most válaszolják meg a feltett kérdéseket. A bizottság majd később kerül sorra. Mindenki a lehető legrövidebben válaszolja meg a kérdéseket. Uh, President. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Véleményem szerint nagyon érdekes kérdéseket hallottunk. Azt hiszem, hogy hozzám három kérdés szólt csupán. Grazie. Ha gondolja, olaszul is beszélhet. Köszönöm. Tehát ott tartottuk, mondja olaszul a professzor, hogy hogy a bachelorok kérdését próbálom megválaszolni. Nos, Olaszországban had, Olaszországról hadd mondjak el egy meglátást. Nos, Olaszországban és Németországban vannak arról győződve a felsőoktatási dolgozók, illetve a felsőoktatási intézmények, hogy minden a legnagyobb rendben van, mindig mindenben élen járunk, semmit nem kell megváltoztatni. Nos, nem csak egyetemi problémáról van szó, véleményem szerint politikai és intézményi segítségre, támogatásra is szükség van. Például a, azzal kapcsolatban, hogy, hogy mennyire használható egy-egy diploma ezt Winkler úr Bécsi nyilatkozatában is hallottuk, vagy előadásában is hallottuk. De természetesen az egyetemek is sokat tehetnek, annak érdekében, hogy az alapképzés, a bachelor képzésnek vagy fokozatnak a használhatósága megnőjön. Hogyha elnök asszony egyetért, akkor Elküldök majd néhány olyan dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy a bachelor, az alapképzés nem olyan katasztrofális eredménnyel járt, mint, ahol, mint ahogy azt mondani szokás. Ott is valamennyire sikeres volt a bachelor azokban az országokban is, ahol eredetileg ez nem létezett. Egyébként azok, akik megállnak az alapképzésnél, nem folytatják tovább az egyetemi tanulmányaikat, néha azoknak is kiváló munkáik vannak. Van néhány negatív előfeltételezés tehát ezzel kapcsolatban. A második dolog, a ranglista. Sokan utaltak erre, és szerintem helyén való, hogy egy ilyen politikai fórumon, mint ez a szakbizottság, ez az érdeklődés középpontjában áll. Még akkor is, hogyha kritizáljuk a ranglista kritériumait, még akkor is tudjuk, hogy ezek objektív kritériumok, ugye sokan azt mondják, hogy ezek nem objektív kritériumok, de mégis úgy gondolom, hogy egyértelműen azok a paraméterek, a gondok. Tehát mi alapján vizsgáljuk, mi alapján mondjuk azt, hogy egy egyetem ilyen vagy olyan besorolást kap. Nem szabad, nem szabad elséglani e fölött. A bolonyai folyamatot kísérő kap, csoport néha azt mondja, hogy az átláthatóságot, kifejezést kell használni, nem a rangsorolást. Tehát szerintük akár ez is lehet besorolási alap. Milyen paraméterek alapján sorolunk be? Ugye a bizottság különböző csoportokat finanszíroz, amelyeknek célja az, hogy az egyetemek saját maguk döntsék el, hogy mi is a legfőbb feladatuk, vagy a klaszterek kidolgozása, a klaszterekben való részvétel is Eh, ez is egy érvényes szempont. Kérdés az, hogy tehát mi a legfontosabb dolog egy egyetem eh, létében, vagy munkájában, vajon az, hogy vajon az, hogy a kutatásban mennyire vesznek részt, vajon az, hogy hány ö, ö, ö, diplomás, vagy hány ember jut diplomához, vagy milyen diplomák azok, vagy milyen eredménnyel érik ezt, ezeket a diplomákat, vagy milyen oktató munka folyik. Hát, nos, ezeket, ezek az utóbbi dolgokat elég nehez, nehéz mérni. A lehető legkönnyebben mérhető kutató, mutató a kutatásoknak a száma, illetve a kutatásban való részvétel. Európában van egyféle tendencia, hogy azt mérjük, amit könnyen lehet mérni, ezért szoktunk így eljárni. Nos, Szerintem vizsgálni kéne azt is, hogy mi az egyetem küldetése, mi a, milyen szerepe van az élethosszig tartó tanulásban, a társadalomban, hogyan illeszkedik be. Szerintem ezeket a kérdéseket is mindenképpen figyelembe kéne venni a rangsoroláskor. Köszönöm. Uh, Mr. Sullivan. Thank you very much. Um, this debate is in... Köszönöm szépen. Nagyon is időszerű ez a vita, rendkívül fontosnak tartom Először is egy általános megjegyzéssel élnék. Az egyik legsúlyosabb gazdasági, ipari válság sújt bennünket, amely érinti a kulturális, szociális problémákat is. Mégis az elmúlt 60-70 évben a legjobb munkaerőpiacunk van, legképzettebb, és a legfontosabb döntéshozók, akik hozzájárultak a jelenlegi problémák kialakulásához, a felsőoktatásból kerültek ki, akár itt a világ ezen részéről, akár pedig az Egyesült Államokból. Mit is mond ez a felsőoktatás szerepéről, illetve a problémák megoldásáról, a kihívásoknak való megfelelésről. Nos, azt hiszem, hogy az értékelés nagyon is fontos, kardinális kérdés sok ember számára, mint egy 4000 egyetem van, amely az Erasmus programban részt vehet. Teljesen mindegy, hogy milyen, milyen értékelési rendszert használunk. Lesznek olyanok, akik az első százban vannak. Ez mit jelent, hogy a többi 3900 nem felel meg a kritériumoknak, és nem ad kellő értéket azoknak, akiknek tanulnak, akik tanulnak, illetve dolgoznak ezekben az intézményekben? Írországban általában az outputot mérjük, nem pedig az inputot. Ott vannak az egyetemek, illetve a politechnikumok Írországban. Ezek a 60-as években indultak útjukra, és választattak a gazdasági politikai változásokhoz, megnyitottuk az országot a beruházások előtt, ehhez készségekkel rendelkező emberekre volt szükség, és ez azt jelenti, hogy alacsonyabb eredményekkel rendelkező hallgatókat vettek föl, és olyan hallgatókat vettek föl, akik általában nem jutottak be más intézményekbe, és a legjobb eredményeket hozták ezek, ezek az intézmények. Tehát ez az egyik legjobban működő rendszer, nem csak a vállalati adó. Tehát ezek az emberek lehet, hogy kivándoroltak volna, illetve esetleg munkanélküliek lennének, az egzisztenciájuk nem lenne biztosítva. Hogyha most föltesszük a kérdést egy sikeres üzletembernek, aki hogyha őt megkérdezzük az értékelésről, az egyetemek értékeléséről, akkor meg fogja mondani, hogy mi az, amivel az életszínvonalát növelni lehet. Aztán a másik megjegyzésem, feltettek egy kérdést arra vonatkozóan, hogy az ipar szükségleteihez kell igazítani az egyetemeket. Nos, nagyon nehéz meghatározni ezeket az igényeket, ezeket a szükségleteket. Egyre inkább azt halljuk, és ezt olvashatjuk is a dokumentációban, hogy négy dologra van szükségük, rugalmas emberekre, kreatív emberekre, akik csapatokban képesek dolgozni, illetve kommunikálni tudnak. A prezentációban is elmondtam, hogy a mobilitás nagyon jó eredményt hoz ezeken a területeken. Tehát nem csak készségekről, vagy nem feltétlenül készségekről van szó, meg lehet tanítani, hogy hogyan használjuk a számítógépet, de meg lehet tanítani valakit arra, hogy, hogy hogyan lehet föltalálni a, a számítógépet. Nos, szükség van erre a távolságra, oda kell figyelni az élethosszígtartó tartó készségekre, a generikus készségekre, és amikor kilép valaki a felsőoktatási intézményből, lelkesedéssel kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie arra, hogy kivegye a részét a társadalmi, társadalom feladataiból. Legtöbben kis és középvállalatoknál találnak munkát, ez az egyik legnehezebb ágazat, legnehezebben tud kommunikálni. Nekik van a leg, legszűkösebb személyi erőforrásaik, hogyha a nagyvállalatokkal beszélünk, akkor ott a kommunikációs készségek már megvannak, de a KKV-k esetében elég nehéz a felsőoktatással való kapcsolat kialakítása, pedig a legtöbben ebben az ágazatban találnak munkát. Köszönöm, Máttila úr a szó. Arvoisa puheenjohtaja, käytän myös tätä unka... Tisztelt elnök asszony, én is most egy kis nyelvet használok, a magyarra a rokon nyelvet használom. Az elnök asszony feltette azt a kérdést, hogy miért csak néhány egyetem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy az Erasmus Mundus doktoranduszi programjában részt vegyen. A doktoranduszi programok a különböző államokban és különböző egyetemeken különböző problémákkal rendelkeznek. Nehéz ezeket egymással összekötni. Nagy változásokat jelentene ez az egyetemeken, és ezért csak néhány egyetem van, amelynek lehetősége volt arra, hogy közös doktori programot hozzon létre. És kevés olyan egyetem volt, amely megkapta az Erasmus Mundus program támogatását. Második kérdés, a kutatási programok, illetve a hosszú távú kutatási programok. A Balti-tengeri program, a kutatói program egy 109 os cikk értelmében létrehozott EU-s program, és ezt egy független igazgató tanács felügyelít, Németország is részt vesz ebben a munkában. Ez a kutatási program segíti a balti tengeri országok munkáját a kutatás területén. Van egy doktori képzés is a programon belül, tehát valóban kitűnő ez a modell. Ezt erről, az, erről a programon nagyon szívesen tájékoztatom a későbbiekben az önök bizottságát. Hannu Takula úr azt kérdezte, hogy miért nem lehet közös sem mérni a teljesítményt az európai egyetemeken. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta program, amelyel a legjobb gyakorlatot lehet közvetíteni, ez nagyon jó lenne. Vannak már hasonló programok, vannak hálózatok, ahol, ahol ezt már el lehet érni. A le LE-rút, például az Európai Kutató Egyetemek hálózata, és itt valóban a legjobb kutatói egyetemek vesznek ebben részt. Ez egy eléggé zárt kör, de nem is baj ez, mert így a lehető legjobb gyakorlatokat lehet megszerezni. Van egy sokkal szélesebb körű hálózat is, az a Coimbra, ez Coimbra városa után kapta a nevét. Itt ebben a városban nagyon sok régi egyetem van, és ez is nagyon kitűnő hálózat. Lehet, hogy ezt a hálózatot jobban ki lehetne használni arra, hogy a legjobb gyakorlatot kicseréljük. Azonban további fejlesztői hálózatra is szükség van, és itt még azért van teendőnk. A katalán képviselő azt kérdezte, hogy eh, az USA egyetemei miért annyival jobbak, mint az európai egyetemek legalábbis ami az értékeléseket, a sorrendeket illeti. Hát itt pénzről van szó. A Howard Egyetem költségvetése sokkal nagyobb, mint a teljes finn egyetemek állami támogatása. Tehát nincsen az egyetemeinknek hasonló lehetősége, mint az usa bel egyetemeknek, viszont az egyetemek bizonyos része nagyon magasan található a világ ranglistákon is. A kisosztályokból származó egyetemek is lehetnek ugyanilyen szintűek, és részt, részt vehetnek a különböző kutatói hálózatokban. A kis nyelvek kérdése az Erasmus Mondus program kapcsán Finnországban mi azt próbáljuk elérni, hogy angol nyelvű képzést nyújtunk a hallgatóknak. Finn és svéd a hivatalos nyelv, hát ez nagyon könnyű a skandináv országok számára. És most már egy orosz nyelvű programot is elindítottunk. Azok, akik eljönnek hozzánk, ők finnül is tanulhatnak, és a finn kultúrát is megismerhetik, és így tudunk valamit javítani a kisebb nyelvek helyzetén. Még egy szót az innovációról, a technikai innovációk nagyon fontosak a versenyképesség szempontjából. Szükség van erre, szükség van a vállalatok szempontjából erre, de a szociális innovációk is ugyanennyire elengedhetetlenek. A közféle szempontjából a oktatás, az egészségügy területén ezek fontosak, nagyon fontosak az innovációk itt, főként most a gazdasági válság idején. És engedjék meg, hogy megköszönöm ezt az érdekes vitát. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy finnül beszélt. Michel Fötri, professzor úr. Je voudrais rebondir. Köszönöm szépen. Én négy kérdésre szeretnék visszatérni. Először is úgy érzem, hogy a bolonya, bolonyai folyamat elsősorban az intézményeket, illetve a rendszer szervezét, szervezését illette, ezt érintette. Kicsit gyors volt ez, és más dimenziót is figyelembe kell venni. Azt hiszem, hogy most ezt a folyamatot vissza kell fordítanunk, és kicsit nagyobb helyet kell adni az egyénnek, Természetesen megtörténk a változások, de most láthatjuk azt, hogy ebben mi az egyén helyzete, feladata, és újra kell pozícionálni a bolonyai folyamatot az egyéni életút fényében. Ez volt az első megjegyzésem. A második, és nem fogok az értékelésről beszélni, hanem inkább a kritériumokról, az értékelési kritériumokról, a nemzeti hatóságokról. Továbbra is az egyént próbáljuk előtérbe helyezni, figyelembe venni, illetve az élethosszig tartó tanulást. Ehhez azonban az értékelési kritériumokat nemzeti szinten meg kell változtatni a különböző ügynökségekben, illetve természetesen Európai Uniós szinten is. El kell ezt fogadni. Ma az értékelési kritériumok még mindig az intézményre, illetve a szervezeti kérdésekre, a termelékenységre, az intézmény termelékenységére összpontosítanak, nem pedig a szolgáltatásra, nyújtott szolgáltatásra. Harmadik megjegyzésem. Igen, a mobilitás és a kompatibilitás a diplomák alkalmazhatósága problémát jelent. Lassan kialakul a közös nyelv Európai Unió szinten, amely tanulási folyamat eredménye. Amikor a Franciaországban ezt a, az intézményrendszert próbáltam érvényesíteni, akkor a tanulás eredményére összpontosítottam, tehát a, a formális és nem formális területekre. Azt hiszem, hogy a képzés, egyetemi képzés szintjén pontosan erre kell összpontosítani, az eredmények értékelésére, illetve ezek olvasatára, mit garantál az egyetem, milyen kompetenciákat, készségeket biztosít a tanulási folyamat eredményeképpen. A diplomáknak megvan a maguk tulajdonságai, amelyet nehéz esetleg mérni, azonban a tanulási eredményeket könnyebb. Aztán az utolsó megjegyzésem, hogy mit kell tennünk gyakorlati szinten az élethosszig tartó tanulásban, azért, hogy egy, a nyitott, nyitottak legyenek az egyetemek. Nos, azt hiszem, hogy meg először is próbálkoztunk egy külön modellel, az a képzés, illetve a professzionális pálya némi kettéválasztásával. Ez akkor választ jelentett. Most különböző megoldásokra, válaszokra van szükség, hiszen a hallgatóság is változatos, sokszínű, és a szükségletek is tehát lehet, hogy esetleg egy hétre befogadunk valakit egy laboratóriumba, azért, mert a legújabb kutatási eredményeket el kell sajátítani a saját szakmája miatt. Aztán esetleg más életút pillanat során a tudást próbáljuk frissíteni, és így tovább. Emlékszem arra, amikor a A vonalas telefonról áttértünk a digitális telefonra, és akkor ez is egy tanulási folyamatot jelentett. Tehát nagyon fontos, hogy itt megfelelő kapacitással rendelkezzünk, és válaszokat, sokszínű, sokrétű választ biztosíthassunk. És végül a hallgatóság változatosságára különbözőségére szeretnék még kitérni. Nagyon sokféle hallgató van az egyetemeken, senki nem lép vissza, mindenki a szakmai életéből, a szakmai életútjából jut vissza az egyetemre, és néha esetleg elméleti aspektusokat próbálnak felfrissíteni, megerősíteni, ezért az oktatók sokkal dinamikusabb tanulási, tanítási formát alkalmazhatnak, és ez mindig nagyon is pozitív eredményekkel jár. D'accord. Merci aux, aux experts et maintenant je donne la parole Köszönöm szépen az e- szakértőknek, és most pedig Lengyelország képviselőnek adom meg a szót, nem hosszan, de inkább tömören, kérem. Eh, Köszönöm szépen. Ha megengedik, lengyelül beszélek, kérem vegyék fel a fejhallgatójukat. Pani Przewodnicząca, a Komisja. Eh, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt képviselők, szeretném leszögezni, hogy az egyetemi képzés, illetve a kutatási minisztériumot képviselem, és a Varsói Egyetem matematika professzora is vagyok, ami miatt más perspektívám is van a probléma megítélése során. A bolonyai folyamat, illetve azok a változások, amik az európai felsőoktatásban történtek, az nem igazán jó volt. Véleményem szerint egy kicsit megkésett reakció volt ez bizonyos folyamatokra, amelyek egész Európában a felsőoktatáson kívül jelentkeztek. Hadd nevezzem meg ezeket a folyamatokat elsőként. Egy látható igény jelentkezett a jól képzett munkaerő irányába, nem feltétlenül a magiszteri képzés során, ahogy ezt mi neveztük. Erre az volt a reakció, hogy egészen elterjedt a felsőoktatás Európában, ezt már hallottuk az ír kollégától. A 17-23 éves kor közötti fiatalok 70%-a már egyetemen tanul, Lengyelországban meg ötszöröződött a felsőoktatásban résztvevők száma. Emiatt fontos az, hogy egy paradigmaváltás következzen be. Hogyha a felsőoktatás érvényes a népesség fele esetében, akkor másképp kell eljárunk, mint amikor csak a népesség mintegy 10%-a részesült egyetemi képzésben. Tehát itt másfajta körülmények vannak, mint korábban, amikor csak egy elit élvezhette a felsőoktatást. A bolonyai folyamat miatt létrejött egy átmeneti időszak. Ennek során sokan járhatnak felsőoktatásba, olyanok, akik nem akarnak mondjuk masterképzést szerezni, hanem egyfajta köztes szintet érnek el. Bekövetkezett a paradigmaváltás, hiszen hogyha valaki néhány évig tanult a felsőoktatásban, az nem jelenti azt, hogy, hogy meg lesznek a megfelelő eredményei ennek, azért, mert különböző tehetséggel rendelkeznek a a tanulók. A kérdés az az, hogy hogyan lehet hitelesebbé tenni a diplomákat, és hogyan lehet egyénibbé tenni a, az oktatást, hogy azért, akiket felvettek, azok valóban teljesítsék a követelményeket. Miért kell hitelesnek lenniük a diplomáknak? Ez egy olyan folyamat, amivel mindig szembe kell néznünk. Hát azért kell hitelesnek lenniük a diplomáknak, mert a munkaerőpiac, font, munkaerőpiac számára ez fontos. A diplomáknak ezért kell tehát hitelesnek lenniük, hiszen nem minden egyetemi intézménynek van elég nagy ismertsége Tehát nagyon sok minden függ attól, hogy a képzési folyamat milyen eredményekkel járt a tanuló számára. Tehát a követelményeket kell definiálni a hallgatókkal szemben, és a tudást pedig értékelhetővé kell tenni, mielőtt még a diplomát megszerzik. Ez egy újítás az egyetemek számára. Korábban egyfajta luxusban éltünk, hiszen korábban csak a legtehetségesebbeket vették fel a felsőoktatásban, ez most már megváltozott, és ezért kell megváltoztatnunk az eljárásunkat. Ez vonatkozik minden oktatási területre. Tehát ha a munkaerőpiacról beszélünk, akkor nem csak a gazdaságról, iparról van szó, hanem beszélhetünk a bölcsészekről, a pszichológusokról is, akiknek ugyancsak munkahelyre van szükségük. Nagyon fontos az, hogy a felsőoktatás autonómiáját ne felejtsük el. A középkor óta van egy egyetemi modell Európában, és most átlatató akkreditálásra van szükség, Európában ez létezik. Most már arra kell fókuszálnunk, hogy az oktatási folyamatok hogyan ö, működnek. Az akkreditáció nem egyfajta értékelési folyamat, hanem ez hitelesé teszi a belső minőségbiztosítást. Az egyetemnek kell tudnia azt, hogy a, munka, hogy a munkájuk milyen eredménnyel jár. Utolsó pontként látni kell az oktatók, illetve a kutatás közötti kapcsolatot ennek sokkal nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani. Én nem értek azzal egyet, hogy az európai egyetemek amerikai illetve az amerikai európai egyetemekből alakultak ki. Úgy gondolom, hogy az európai egyetemek alapját Humboldt elképzelése képezi, aki a kutatás és az oktatás kapcsolata volt ez, és ennél szeretnénk megmaradni. Ez nagyon fontos, hogyha ha van egy köztes szint, akkor lesznek jelöltek bizonyos egyetemi szakokon, de lehet, hogy nem fognak kapni munkát. És lesznek olyan egyetemek, ahol majd a kutatás zajlik. Ez egy megkülönböztetés, amely fontos. A ranking, a ranglisták kérdése, ez rendkívül nehéz kérdés. Azok a ranglisták, amiket ismerünk, amelyek nagyon népszerűek, és amelyek nagyon hatékonyak, azok eléggé fragmentálisak akkor, amikor feltérképezik a felsőoktatás területét. Nagyon nehéz egy olyat, olyan felsőoktatási intézményt találni, amely az oktatás területén jó. A kutatás az egy másik terület. Nagyon könnyű olyan felsőoktatási intézményt találni, ahol Nobel-díjasokat alkalmaznak, viszont nehéz azt feltérképezni, hogy az adott Nobel-díjas az melyik felsőoktatási intézményben tanult. Nagyon nehéz ez a kérdés, és örülök annak, hogy a szakbizottságok foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Elnök, köszönöm szépen, nagyon érdekes volt ez a hozzászólás, és hogyha a tanács elnöksége ebbe az irányba halad és működik, akkor nagyon jó lesz az együttműködésünk. Főként annak tekintetében, amit a ranglistákról mondott, vagyis azt, hogy más kritériumokat is figyelembe kell venni, például az oktatást. Ez a, ez a kritérium azonban nem annyira egyszerű. Most pedig a bizottság képviselőjét kérném meg, Tyson urat. Thank you, Madam Chairman. I... Köszönöm szépen, szépen elnök asszony. Elnökül fogok beszélni, de csak azért, ha megengedik, mert ez az anyanyelvem. arról van most szó, eh, hogy hol állunk a bolonyai szempont, folyamat szempontjából, hogy hol állunk az európai felsőoktatási térség szempontjából. Mindjárt beszélek erről, de előbb arra térnék ki, hogy a sok képviselő említette, hogy kiadtunk két héttel ezelőtt egy nyilatkozatot a felsőoktatási eh, rendszerről, folyamatról. Most a két eh, dolog nyilván kapcsolódik egymáshoz, és a bizottság szeretné is ezt a két dolgot egymáshoz még közelebb terelni a jövőben következők lennének a prioritásaink. Talán azzal kezdeném, hogy a felsőoktatási rendszerek szerepéről elmélkednék általánosságban. Nos, érdemes azt leszögezni, hogy a felsőoktatási rendszerek elsőleges szerepe a világban az, hogy a ö, tudás átadásán, átadásának helyei legyenek, illetve a tudás ö, megteremtésének. Természetesen a tudás az emberi fejlődés egy fontos eh, eleme, és így a demokrácia egyik fontos eleme is. Az európai egyetemek a tudás teremtés eh, szempontjából nem teljesítenek túl jól, ugye ezt szokták eh, ezt szokták tükrözni a ranglisták, a Shanghai vagy a Times ranglista legalábbis, de Mások pedig azt szögezték le, hogy felmerül a kérdés ezeknek a ranglistáknak a létjogosultságával kapcsolatban. Az Európai Egyetemek Szövetsége nyáron jelentetett meg egy dokumentumot, egy eszét, vagy értékelést a, ezen ranglistákról egyébként. Matula, Matila úrnak azt mondanám, hogy valóban fontos az, hogy mi a költségvetés, milyen költségvetésre rendelkeznek az egyetemek. Ugye a bizottság annak idején azt kérte, és az államok pedig azt ígérték, hogy a GDP 3%-át fordítják majd kutatásra, ettől még mesélünk. Matilla professzor úr összehasonlít a Harvard költségvetését és a teljes finn felsőoktatási büdzsét. Ugye ez már egy elég meglepő összehasonlítás, de ennél még, még rosszabb a helyzet. A Harvard a legnagyobb egyetem a világon, van egy saját alapja, és ez az alap finanszírozza az összes harvardi tevékenységet. Ennek az alapnak a nagysága körülbelül ugyanannyi, mint az összes, tehát mind a négyezer európai felsőoktatási intézmény költségvetése. Úgyhogy elég nagy kihívás van előttünk, hogyan lehet felvenni a harcot egy ilyen intézménnyel. Fölmerül a kérdés, a magánfinanszírozás kérdése. Az állami finanszírozás azért nem ugyanolyan az Egyesült Államokban, mint itt Európában, de ez azért össze lehet hasonlítani a két dolgot. Nos, akkor most visszatérnék a bolonyai folyamatot. Bolonyában az első tíz évben nagyon komoly előrelépésről beszélhetünk, nagyon komoly fejlődést láthatunk tehát a felsőoktatási rendszerben Európában. 47 országra vonatkozik a bolonyai folyamat, és ezeknek két, harma, két harmada már úgy szervezi a mm, különböző kurzusainak, programjainak 90%-át, hogy az illészkedik a három ciklushoz, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés. A kivételek általában a orvosok, az, az ügyvédek, a, az állatorvosok képzését jelentik. Látom, elnök asszony az órájára pillantott. Nos, ez nem azt jelenti azért még, hogy az első ciklusos programok mindenhol egyformák van, ahol 140 kredit kell az első fokozat megszerzéséhez, máshol 180 kredit, tehát még mindig nem teljesen egységes a rendszer. Vajon a második ciklushoz mekkora hozzáférés, ugye ez is bolonyai célkitűzés volt, a, még mindig az egyetemek vagy felsőoktatási intézmények 25%-ában az első ciklus után nem lehet hozzáférni a második ciklushoz. Aztán mobilitás. Sok, sokan, sokan kritizálták az európai kredittranszfer rendszert. Azért ez a rendszer még használatos, a résztvevő országok kurzusainak 75%-ában. Úgyhogy nagy előrelépésről beszélhetünk, ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Ne csak a problémákról beszéljünk. Említettem az elején a tudás teremt, teremtést, illetve hogy ez mennyire fontos kulcs szerepet játszó folyamat az egyetemek létében. A versenyképességekhez is hozzá kell tenni valamit az egyetemeknek, illetve a gazdasági fellendítés elérésében is komoly szerepe lehet az egyetemeknek. Egyébként nem csak a gazdaságról, mint olyanról beszélünk itt, hanem a, a diákok szereté, szerep, életében is így van ez, hiszen egyetemi képzéssel, bármilyen típusú egyetemi képzéssel sokkal nagyobb az esélye az embernek arra, hogy munkát talál, mint képzetlenül versenyképesség. Egyetlen számadatot szeretnék önökkel megismertetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan is állunk. 2009-ben, ha megnézzük, hogy hány új felsőoktatási hallgató volt, ezek egy harmada a világban Kínában helyezkedett el. Tehát a világ új felsőoktatási hallgatóknak egyharmada kínai volt. Ha megnézzük az európaiak, tehát eur, általánosságban elmondhatjuk el, első helyen Kína, aztán Amerika, Oroszország. Az első európai ország Nagy-Britannia, ahol 3,1%-os arányt értek el. Úgyhogy igen nagy szakadékot kell leküzdenünk. Újfajta diákcsoportokat kell az egyetemekre csábítani. Ez azt jelenti, hogy maguknak az intézményeknek kell azt valahogyan megoldani, hogy ezeket az új közösségeket, rétegeket megszólítsák. Illetve akkor is, amikor már az egyetemre kerülnek ezek a, ezek a rétegek, akkor is meg kell találni a megfelelő felzárkóztató kurzusokat, meg kell oldani azt, hogy kevesebben szakítsák félbe tanítványokat tehát a hátrányos helyzetű diákok esetében is el kell érni azt, hogy ott maradjanak az egyetemeken, és befejezzék a tanulmányaikat aztán. A, ezt úgy is el lehet érni, hogyha a kurzusok minőségét javítjuk. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy hogy a, a felnőtteket is visszacsábítsuk az oktatásba, illetve különböző ö, oktatási modulokban gondolkozunk. Ha megnézzük az északi országokat, akkor azt láthatjuk, hogy ők nagyon odafigyelnek a felnőtt oktatásra. Ott az összes korcsoportban gyakorlatilag azonos a tudásszint, és ez nem valósul meg sajnálatos módon Európa többi térségében. Jobban együtt kell működni az üzleti élettel, a vállalatokkal, így aztán azok, akik el is látogatnak ezekre a kurzusokra, a tanfolyamokra, azok értsék, hogy miért van szüksége erre, ezekre a különböző készségekre az iparban, például gondolok a csapatépítésre, kommunikációs, oktatásra, stb. stb. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha a tanítás kiválóságát jobban elismerjük a kutatók kiválóságát könnyebben el lehet ismerni, vannak díjak erre a célra, de a kiváló oktatókat, tanárokat sokkal kevésbé díjazzuk. Tehát se karrier szempontból, sem díjazást, díjak odaítélése szempontjából eh, nem mondható el azt az, nem mondható el az oktatókról, hogy jól állnának jó lenne a helyzetük. A felsőoktatásnak van egy harmadik feladata, a helyi gazdaságok segítése, illetve a regionális fejlesztés. Sokkal szorosabbra kell vonni a kapcsolatot az üzleti világgal, hogy a kreativitást felerősítsük, hogy kis vállalkozások termelődjenek ki az, egyetemis, az egyetemistákból, vagy hogy az egyetemisták ilyeneket alapítsanak. Itt a kormányok feladatára utalnék, hiszen az ő hatáskörükbe tartozik az, hogy az egyetemek dönthessenek arról, hogy pontosan hogyan fognak működni. Végül pedig a finanszírozás, Fontos az, hogy hatékony legyen a finanszírozás, illetve hogy személyre szabott legyen a finanszírozás minden, minden egyes egyetemnek másmilyen típusú költségvetésre van szükség. Nyilván a Dublini Technológiai Intézetet nem ugyanúgy kell finanszírozni, mint a Trinity College-ot Dublinban. Mindig azt kell figyelembe venni, hogy mennyire kiváló az adott, az adott intézmény a fő legfőbb profiljában. Elnök asszony, a több éves pénzügyi keret kimondja azt, hogy 17%-kal kell a következő időszakra megnövelni a költségvetést az európai felsőoktatásban. November végén fogjuk az ezzel kapcsolatos javaslatunkat közzétenni. Ezt a programot úgy kell használnunk, hogy az előbb említett témákban támogassuk a tagállamokat, mobilitás, a minőség növelése, illetve a finanszírozás és a kormányzás reformja. A mobilitás minőségét is növelnünk kell, ugye az Erasmus és az Erasmus Mundus programok tartoznak ide kérdés volt az Erasmus mundus kapcsolatban. Matila úr válaszolt arra, hogy miért van olyan sok kevés, miért van olyan kevés résztvevő az Erasmus Mundusban. Nos, a pénz az egyik oka ennek. Finanszírozása nem túl magas. Ipari PHD programokra van szükség, jelenleg erről egy kísérleti projekt folyik, és megköszönöm az Európai Parlament támogatását ebben a területben. És természetesen az Európai Technológiai Intézet következő fázisára is oda fogunk figyelni, és a tudás és innovációs közösség szükségleteire kitérnénk. Még egy mondatot, hogyha megenged elnök asszony az értékelés, a rangsorolásról. Ön érti, azt, hogy milyen javaslattal rukoltunk elő a rangsorolás területén. Tehát nem arról van szó, hogy egytől tízig tartó listákat állítsunk össze, és, hanem arról, hogy az egyetemeket a saját magukhoz hasonló intézményekkel próbáljuk összevetni tehát az egyenlő felek között próbáljuk felállítani a mércét. Uh, tehát alapvetően átláthatóságról van szó, nem pedig a versenyképességről vagy versenyzésről. Köszönöm szépen. A bizottság olyan dolgokat csinál, amit a szerződés nem is csinálhatna. Hát ezt jónak tartom a bizottság tényleg törekszik arra, figyelembe véve azt, hogy a bolonyai folyamatnál nem igazán volt jó a kormányközi eljárás, és most megpróbál fellépni. Örülök annak, hogy, hogy, hogy így belekezdtek a bolonyai folyamatba. Az ECTS rendszer az a bizottság által kitalált rendszer. Úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy kinél van a hiba, sokat tanultunk. Úgy gondolom, hogy eh, hosszú utat tettünk meg, és amit ma hallottunk, és eh, amit a lengyel elnökségtől, a bizottság képviselőtől, amit hallottunk, és hogyha ez tényleg ahhoz fog vezetni, hogy közösen előre haladunk, akkor sokat tettünk a jövő egyetemistái számára, és nem csak azok számára, akik most fejezik be a tanulmányaikat, hanem azok számára is, akik másfajta életszakaszba kívánnak majd egyetemre járni. Ezt nem lehet kívülről megszervezni, a felsőoktatásnak már van problémája a bachelor-master programok kapcsán is, hogyha plusz még nyitniuk is kell új lehetőségekkel más életszakaszban lévő emberek számára, akkor ehhez már óriási rugalmasságra van szükség, és én ezt még nem igazán látom. Azt szeretném, hogyha ez a rugalmasság megszületne, és valóban megadhatnánk a válaszokat a mai kérdésekre. Nagyon elégedett vagyok a mai meghallgatással, mert sokat tanultunk, a szakértőknek köszönhetően, a tanácsnak és a bizottságnak köszönhetően. Kiszélesítettük a horizontunkat, a látókörünket, és eh, lesz majd egy jelentés Bellinger úr, illetve egy más kollega részvételével. Itt még eh, tükrözhetik a véleményüket. Örülök annak, hogy eljöttek ide, köszönöm a kollégáknak az együttműködést, lezárom a meghallgatást, és megkérdezem, hogy van-e az egyéb pontok alatt bármilyen kérdés. Még jóvá kell hagynunk a tennapi koordinátori ülés döntéseit, de feltételezem, hogy ezt jóvá hagyhatjuk, ezért rátérhetünk az egyéb pontok kérdésre, itt nincsen semmi sem, és lezárom az ülést, jó étvágyat!